Good afternoon. Uh, I would ask you, please... Köszöntök mindenkit. In order that we can... Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, hogy elkezdhessük uh, a Nőjogi Bizottság ülését. És portugál nyelven fogom folytatni. Köszöntök mindenkit. Kezdjük el a mai szakbizottsági ülésünket. Délután fél hétig fog tartani az ülésünk. Először is azt javaslom, hogy fogadjuk el a mai napirendet. Ha senkinek nincs ezzel kapcsolatban ellenvetése, akkor a napirendet elfogadottnak tekintjük. A második napirendi pont a március 30-31-e ülés jegyzőkönyvének elfogadása, valamint a május 6 és 7-én megtartott ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. Ha ezzel kapcsolatban sincs senkinek ellenvetése vagy felvetése, akkor ezen ülések jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük. Most pedig áttérünk a harmadik napi rendi pontra. Elnöki közlemények. Szeretném a következőkről tájékoztatni önöket. Morvai asszonynak volt egy kérvényen azzal kapcsolatban, hogy részt vehessen a Nőjogi Bizottság egy írországi misszióján szeptember 24-25-én. Morvai asszony kérte, hogy kvótán kívüli tagként részt vehessen. a 4-es cikk 1-es B bekezdésének értelmében ezt követően írásban a koordinátorok egyeztettek arról, hogy engedélyezzék vagy sem Murvai asszony kérését. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a koordinátorok többsége azt javasolta, hogy ne engedélyezzék ezt a, ezt a kérést. Éppen ezért a koordinátorok ajánlását szeretném most így ismertetni önökkel az általam most előtesztett információ alapján. Hogyha ezzel kapcsolatban nincs felvetés vagy ellenvetés, akkor átérnék egy másik információra. Május 26-án volt egy delegációs misszió, három tagunk vett részt, Genfbe látogattak. A delegáció tagjaként a delegáció tagjai között szerepelt a digitális korszakban a nők jobb érvényesüléséről szóló jelentés előterjesztőre, Terry Reintke, aki kérte, hogy röviden tájékoztatást nyújthasson arról, hogy milyen volt ez a delegációs látogatás, ez a delegációs út, úgyhogy röviden akkor át is adnám az előadónak, Terry Reintkének a szót, hogy röviden összefoglalhassa ezt a látogatást. Köszönöm szépen. Lehet, hogy nem is lesz szükségem három percre, csak szerettem volna röviden tájékoztatni önöket arról, hogy milyen kérdésekről vitáztunk. Julie Ward és Catherine Birder az ALDE részéről voltak ott velem. A VSIS fórum ülésén voltunk, számos kérdést vitat meg ez a fórum, az internet, az információ, az IKT technológiák témájában. Az ITU, az UNESCO, az UNCTAD szervezésében került sor erre a fórumra, és az egyik kérdés, amelyet napirendre tűztek, az a nemek közti egyenlőség volt. Tudják, hogy lesz egy saját kezdeményezésű jelentés, amely arról szól, hogy milyen a nők helyzete az esélyegyenlőség a digitális érában. A digitális érában szeretném felvetni azt, hogy milyen kérdéseket javasolt támogattak partnereink az ICT ágazatból, különböző vállalkozókkal, illetve aktivistákkal, különböző ENSZ szervezetnél dolgozó nőkkel egyeztettünk. Összefoglalásképpen annyit mondhatok, hogy az ENSZ nagy hangsúlyt helyezett eddigi munkálatai során a digitalizációra és az oktatásra, tehát a főleg a nők helyzetét helyezték előtérbe, valamint a digitális médiához való hozzáférésüket. Ez lesz egy olyan kérdés, amely véleményem szerint nagyon érdekes lesz, érdemes lesz ezt majd megvitatnunk a jelentésünkkel összefüggésben, de ezen prioritások mellett úgy gondolom, hogy a delegáció többi tagja is egyetérthetnek velem abban, hogy a hatályt egy kicsit ki kellene bővítenünk. A releváns kérdések, amelyekre rámutattunk az egyeztetések során, összefüggtek a különböző finanszírozási módozatokkal, amelyeket felhasználhatnak a nők, hogyha az IKT ágazatban szeretnének tevékenykedni, az egyenlő bérezés kérdése ebben az ágazatban szintén egy fontos kérdés, hiszen óriási az óriási a szakadék, a bérezési a e területen, aztán a kvóták kérdése is felmerült. Ha megnézzük főleg az Európai Unióban az ágazatra vonatkozó számadatokat, akkor láthatjuk, hogy a vállalatok igazgatóságában a nők aránya 4-7 százalékot tesz ki pusztán, tehát ezt is érdemes volna szemügyre vennünk, aztán a nők ellen irányuló erőszak, az internetes zaklatás, szintén lényeges kérdések, ezeket is meg kell céloznunk, és ugyanígy egyeztettünk a Munkaügyi Világszervezet képviselőjével a munkaerőpiac digitalizálásáról, illetve arról beszéltünk, hogy ez hogyan érinti a nőket. Ezek olyan kérdések, amelyeket meg kellene vitatnunk a saját kezdeményezésű jelentés kapcsán, és úgy gondolom, hogy a delegációval, tehát látogatásunk nagyon fontos kiindulópont volt. Ami a negatívumokat illeti, ezen fórum esetében találkoztunk olyan nőkkel, akik határozott szerepet vállalnak az ágazatban, ugyanakkor a panel a megnyitó panelen 12-en voltak, mindannyian férfiak. Úgy vélem, hogy ebből egyértelműen látszik, hogy fontos támogatnunk a nők szerepvállását, érvényesülését ezen a területen. Mi, a Nőjogi Bizottság határozottan síkra kellene szállnunk ezért. És azt hiszem, hogy a két kollégáim közül most egyikük sincs itt, így nem tudják ezt kiegészíteni, de ha volna kérdésük, illetve vannak a frakción belül kérdések, észrevételek, akkor kérem vegyék fel velem a kapcsolatot. Nagyon érdeklő, nagy érdeklődésre várom a véleményüket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ránytke asszony. Szeretném akkor most megkérdezni, hogy a résztvevők közül Julie Ward vagy Catherine Bilder esetleg itt vannak-e? Nincsenek. A pont lezárásaként szeretném még tájékoztatni önöket arról, hogy a 2016-os költségvetési eljárással összefüggésben a koordinátorok a május 6-án tartott ülésükön arról döntöttek, hogy a költségvetéssel kapcsolatos módosításokról a július 13-ai, 14-ei ülésen fognak szavazni. Most pedig áttérnék a negyedik napi rendi pontra, amely egy eszmecsere. A női háztartási alkalmazottak és gondozók az EU-ban című jelentésről. Az előadó Kuneva Konstantinka, és meg is adnám neki a szót, hogy ismertesse ezt a jelentéstervezetet. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és részt vehetek az első eszmecserén. Remélem, hogy elmondják majd nekem a véleményüket, reagálnak az általam elmondottakra, és ennek alapján egy olyan szöveget tudok majd elkészíteni, amely minél többet tükröz majd a képviselőtársaim gondolataiból, akik nyilván különböző szempontok szerint közelítik ezt a kérdéskört. Az a kezdeném, hogy olyan nőkkel foglalkozunk ebben a jelentésben, akik háztartási alkalmazottként dolgoznak. A foglalkoztatási, az EMPL szakbizottság, az illetékes szakbizottság ezzel a témával kapcsolatban. És olyan területekre van szó, melyekre illó egyezmények is vonatkoznak. Az otthoni segítség, a háztartási alkalmazottak munkájával kapcsolatban meg kell vizsgálni, hogy a tagállamok belső jogában milyen nemzetközi jogszabályokat ültettek át, illetve EU jogot ültettek át. Jellemzően kik azok a nők, akik háztartási alkalmazottként dolgoznak? Mi a helyzet az otthoni ápolás, az otthoni gondozás kérdésével. Még mindig az az alapvető megközelítés, hogy ez csak és kizárólag a nők feladata, tehát mondjuk az idős rokonok vagy családtagok gondozása, a gyermeke gondozása, hogy ez csak kizárólagos női feladat. Milyen infrastruktúra erre lenne szükség, mint az állambocsájt rendelkezésre? Vannak különbségek jellemzően északi és déli országok között. Fontos lenne a legjobb gyakorlatok cseréje. Min lehetne javítani ezen a területen? És emellett is van még néhány jellemző tényező, amit talán megemlíthetek. Például vannak, eh, van Belgiumban például a Title eh, Service, ami nagyon hatékonyan és jól működik, amikor egy szolgáltatás eh, bizonyos állami támogatás mellett történik, és ilyen módon a fekete munka ellen is fel tudnak lépni. A migrációk kérdése is kapcsolódik ez a kérdéskörhöz, hiszen a bevándorlók között a bevándorló nőknek jellemzően elég könnyű ilyen háztartási alkalmazotti munkát találni. Ugyanakkor ilyenkor ők tartják el a családjukat. És van itt egy csapda is, egyre többet dolgoznak, sok munkaviszony nem biztosított, nem társadalombiztosítási alapú, eh, és nem eh, tudnának eh, nyugdíjjogosultságot összegyűjteni ezekben az években, amikor háztartási alkalmazottként dolgoznak. Sokszor az egész életüket, vagy sok évet eltékozolnak ilyen módon és um, itt mindenképpen szabályozási igény uh, merül fel. Néhány ország már meg is próbálta ezt uh, különböző módon, de még mindig nagyon sok a különbség, és nagyon messze vagyunk attól, hogy megteremtsük uh, az egységes kereteket, amelyek között az utána nemzeti hatóságok dolgozhatnak. A munkavállalói jogok betartása nagyon fontos szempont. A mélt méltóság, a megfelelő, méltányos munka, munkakörülmények szintén nagyon fontos szempontok. Hogyha szabályozni lehet ezt a tevékenységet, nos, ezek kapcsolatban fel kell vetni azt is, hogy nagyon sok országban azért számos jogsértést követnek el. Vannak olyan országok, Németország például, ahol egyszemélyes társaságot lehet létrehozni egy ilyen alkalmazott, háztatási alkalmazottként dolgozónak, de hogy ez hogyan illeszkedik a társadalom biztosítási rendszerébe, az ott sem teljesen megfelelően szabályozott. A kvázi fekete munkát végző háztartási alkalmazottaknak az oktatáshoz vagy továbbképzéshez való hozzáférési lehetőségei sem tisztázottak. Hiszen az otthon végzett munka, háztartási alkalmazottak munkája sokszor megkívánja azt is, hogy számos higiéne ismerettel rendelkezzenek, és a veszélyes vegyszerekkel dolgoznak, akkor ehhez is megfelelő óvintézkedéseket is be kell tartani. A, ezekkel a területekkel azonban sokszor nem foglalkoznak még a munkavállalói érdekképviseletek sem. És a felszínen azt is látjuk, hogy mindenki érzi, hogy ezek nagyon fontos kérdések, és lényeges az is, hogy az ezzel kapcsolatos félelmeket, rossz beidegződéseket leépítsük. A szakszervezeteknek fontos szerepe lenne ebben. És végezetül még egy dologra szeretnék utalni. Függetlenül attól, hogy milyen okokat tudnánk felhozni a szabályozás szükségessége mellett, szeretném mindenképpen leszögezni, hogy itt jellemzően nők állnak egymással szemben is, vagy kapcsolatban egymással ebben a viszonyrendszerben, hiszen jellemzően nők alkalmaznak nőket házasztartási munkára. És hogyha nők, nők számára dolgoznak, akkor ugye ezzel lehetővé teszik számunkra, nők számára, hogy mi a saját életünket sokkal kényelmesebben tudjuk élni, a társadalmi életünket is. A kérdés az, hogy gondol, gondolunk-e közben arra is, hogy a háztartási alkalmazottak biztosítás jogok nélkül dolgoznak nálunk, és, és az ő életüket adják oda gyakorlatilag nekünk, hogy mi kényelmesebben jobban élhessünk. Ez pedig egyértelműen a szolidaritás hiánya nők között. Ezt felelősséggel kell felvállalni, és nekünk nőknek kell mindent megtenni ennek érdekében, hogy a háztartási munkát végző nők kapjanak jogokat, aminek a segítségével biztonságban élhetnek, időskorukra nyugdíj jogosultságot szereznek. Sok munkára van szükség, érzékenyítési kampányra, tudatformálásra, kampányokra, tehát mindenki fel kell, hogy vállalja a felelősséget ezen a területen. A kérdés az, hogy sikerül-e ténylegesen valamit javítanunk majd az ilyen nők helyzetén. Köszönöm. Mint baj. Rendben. Köszönöm szépen. Most megnyitom a vitát erről a jelentéstervezetről. Kérem, hogy aki szeretne hozzászólni, ezt jelezze és megadom a szót Lópe Fontányi asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rosa Esztarász kollégám nevében szólok hozzá, ő nem tudott sajnos eljönni, úgyhogy szeretném most minden további nélkül felolvasni azt, hogy milyen gondolatokat fogalmazott meg. Van egy összefüggés a megfizetett és a nem megfizetett háztartási munka között a megfizetett munkához való hozzáférés a nők számára az otthonokon kívül, ez az, ami egyre nagyobb jelentőséget tölt be. Itt olyan nőkről van szó, akik több személy alkalmazásában is állnak, gyakran részmunkaidőben dolgoznak, és éppen ezért formálisan a feleség jövedelmeként jelentik be ezen állásokat, tehát más forrásokból is szereznek jövedelmet. Ezek olyan munkák, amelyek alacsony képzettséget igényelnek, nem szükséges semmiféle diploma az ilyen munkák elvégzéséhez, hanem saját személyes képességük az, ami elégséges, soha nem definiálták az ilyen munkákat a háztartási alkalmazottak és munkáltatóik gyakran érzelmi alapú kapcsolatban állnak, gyakran a magánszférát is érinti ez a fajta munka, garantálni kellenünk egy nyilvános szférát ezen munkák számára. Annak ellenére, hogy a lakásokban, a házakban kerül sor ezen munka elvégzésére, ezt el kellene ismerni munkaként, mert ez kulcsfontosságú, hogy megfizessék a munkával eltöltött órákat, és így jobb feltételeket is lehetne biztosítani annak ellenére, hogy nagyon sok nő úgy lát el ilyen munkát, hogy csak a saját otthonában szerzett tapasztalatát hozza magával. Szabályozni kell ezt az ágazatot formálisan, és ez összefüggésben áll természetesen a bevándorlók helyzetével is. Európában gyakran komoly diszkriminációnak vannak kitéve a munkavállalói jogok és a TB jogosultságok tekintetében. Gyakran alacsony fizetésben részesülnek, és csak korlátozottan van TB jogosultságuk. Gyakran kizárják őket az elbocsátást szabályozó kérdésekből is. Egyébként a tagállamok között is rendkívül eltérő a helyzet a nyugati és déleurópai országokban. A háztartási munka gyakran konkrét törvények által van szabályozva, vagy kollektív szerződések által, de Kelet-Közép-Európában azt figyelhetjük meg, hogy a munkajogi szabályok azok, amelyek inkább érvényesülnek. Ha megnézzük a háztartási alkalmazottakra vonatkozó jogszabályokat a különböző országokban, akkor láthatjuk, hogy az elbocsátás esetén korlátozott védelemben részesülnek, és ha szerződésük van, ez rövidebb időre, időre szól, és a maximálisan eltöltött órák számát is eltérően szabályozzák. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Neuchel asszony. Herzlichen Dank für... Köszönöm szépen, amit elmondott. Nagyon érdekes volt. Sok fontos megjegyzést tett. Még vannak további pontok, amelyeket felvethetünk, és amelyeket szerintünk, szerintem mindenképpen meg kell beszélnünk. Az egyik ilyen kérdés a háztartási alkalmazottak ellen szemben alkalmazott erőszak. Sokszor kerülnek ilyen helyzetbe, és persze nem minden alkalommal, amikor nőkről van szó, nem kell óhatatlanul az erőszak problematikáját is felvetünk, de itt szerintem igen. A másik fontos kérdés a fizetség. Sokszor az élelmezést és az ott lakást beszámítják, a javadalmazásban. Mindenképpen tisztességes javadalmazás kellene biztosítani, de hát ha a háztartási alkalmazott kap egy szobát, és ott ehet a, a családnál, akkor ezeket az összeget levonják a béréből, még akkor is, hogyha esetleg tulajdonképpen elég tisztességes fizetést adnának neki, ezt nem kapja meg az ilyen levonások miatt. Érdekelne engem az életkori összetétel ezeknek a nőknek, a háztartási alkalmazottként dolgozóknak idősebbek jellemzően, vagy inkább egészen fiatalok, akiket ez a típusú munka el megakadályoz abban, hogy tanuljanak. Köszönöm. Köszönöm szépen ezen észrevételeket. Most pedig Rányke asszony következik. Oh, I didn't think I, it would be so quick. Uh, uh, thanks. Köszönöm szépen. Kollégámat, Enes Szutasszont helyettesítem, aki ennek a dossziének a gondozója, és aki felírt nekem itt néhány pontot. Nagyon örülünk annak, hogy ezt a témakört megvitatjuk. Kuniva asszonynak is szeretnék köszönetet mondani. Véleményünk szerint nagyon fontos kérdésekről van szó, sokszor szőnyeg alá söpört kérdésekről, amelyekkel kapcsolatban most cselekvésre van szükség. Sok fontos felvetést meghallgattunk már. Kuneva asszony nagyra értékeli azt a munkát, amit az hányek előadók végeznek. Sokszor szociális társadalmi kirekesztést is elszenvednek az ilyen módon foglalkoztatottak. Demokratikus változásokra van szükség a társadalomban. Hogyha a munkaerőpiaci részvételét nézzük, a nők munkaerőpiaci részvételét, akkor azt is látnunk kell, hogy ez, ez a munka egy pozitív hozzájárulás a társadalom és a gazdaság működéséhez, csak ezt éppen nem látjuk elég jól, és ez nem elég jól tetten érhető. A másik kérdésnek van egy nagyon nyilvánvaló gender dimenziója, és ezt mindenképpen meg kell vitatni. A használatási alkalmazottak 80%-a nő, és ahogyan ez elhangzott jellemzően, vagy nagyon sok esetben bevándorló nők. A harmadik pont az, hogy sokszor kizsákmányolják őket, hiszen számos visszaérésnek vannak kitéve. Nagyon sok típusa van a kizsákmányolások, amikkel foglalkoznunk kell. Mit javasoljunk annak érdekében, hogy javuljon a helyzet? Erről is beszélnünk kell. Mi garanciákat fogunk kérni, egyelő elbánást kell biztosítani minden munkavállaló számára, társadalombiztosítást, szociális biztonságot meg kell akadályozni a kizsákmányolás bármely formáját, és ezt garantálni kell minden háztartásbeli számára, vagy a háztartásban dolgozó számára hiszen nagyon fontos munka az, amit végeznek az egész társadalom számára. Van még egy fontos kérdés. Eddig az Európai Uniónak csak négy tagállama ratifikálta a háztartási alkalmazottakra vonatkozó ILO egyezményt a FEM szakbizottság arra kell, hogy ösztökélje az összes EU tagállamot, hogy ratifikálják az ILO egyezményét. Ez lett az első lépés, hogy védelmet biztosítunk a kizsákmányolás ellen, másrészt pedig elismerjük azt a, a munkát, amit háztartási alkalmazottak végeznek az EU országaiban. Úgyhogy örülnénk, hogyha ez a kérdés is bekerülne a jelentésbe. Köszönöm. Muito bem, Rendben, köszönöm szépen. Most Beszerra asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni eh, Kuneva asszonynak ezt a jelentést, amelyet egy olyan témában ír, amely gondolom mindannyiunkat eh, érint, hiszen mindannyian ismerünk eh, olyan személyeket, akik háztartási alkalmazottként dolgoznak, vannak olyanok, akik segítenek nekünk otthon, vagy háztartásbeli alkalmazottként dolgoznak, és éppen ezért szerettem volna Lénárd asszony néhány észrevételét megosztani önökkel, és sajnos ma nem tudott eljönni. Amellett, hogy egy olyan kérdésről körről van itt szó, amelynek számos árnyalata van, a háztartási munka nem azonos a háztartási alkalmazottak helyzetével. A nők általában nagyon sok háztartási munkát végeznek a háztartási alkalmazottként végzett munkájukon túl, de azt is ki kell emelnünk, hogy itt eh, több millió nőről és fiatalról van szó, akik eh, háztartási alkalmazottként dolgoznak eh, mások otthonában, nagyon komoly szerepet játszanak a társadalomban is, pontosan azért, hogy a nők vissza tudjanak menni a munkaerőpiacra, vagy össze tudják egyeztetni családjukat és a család életet a munkával. Ez egy olyan közösség, amely a legkizsákmányoltabbak között van, és ugye ezt az egyezményt, a háztartási alkalmazottakra vonatkozó IOT egyezményt, ezt ILO egyezményt 2011-ben fogadták el, 24 ország ezt nem ratifikálta, Igazából semmi sem indokolja ezt. Nem tudom, hogy miért nem ratifikálták, amikor itt, egy, itt pusztán eltökéltségről, szándékról van szó. Éppen ezt pedig szerintem számunk kell kérnünk ezen tagállamokon, hogy tegyenek eleget a kompromisszumaiknak, a kötelezettségvállásaiknak, hiszen a csomag ez az egyezmény elkészült, most már csak azt hiányzik, hogy alkalmazzák a gyakorlatban. Ami szintén fontos, és a kollégáim erre kitértek, el kell ismernünk azt, hogy milyen pozitív hatást váltanak ki társadalmi és gazdasági szinten a háztartási alkalmazottak, hiszen hozzájárulnak a családok jólétéhez, a demográfiai kihívások miatt egyre inkább rászorulunk az ilyen munkára és az ilyen alkalmazottakra, ezért nagyon sok különböző funkciót látnak el háztartással kapcsolatos munkákat, ugyanakkor a gondozásban is részt vesznek, gondozóként is dolgoznak, gyermekeket vagy időseket gondoznak, vagy más személyeket. Tehát ez sokkal több, mint egy munka. Ez egy olyan feladatkör, amely a társadalom stabilitásához is hozzájárul. Éppen ezért ennek az ágazatnak a szabályozása abszolút szükséges, és ezt azonnal célba kell vennünk. Meggyőződésünk, mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelmet koherens és hatékony módon kell végrehajtanunk. Végezetül pedig szeretném még azt hangsúlyozni, hogy nagyon fontosnak tartjuk a minimális életkor meghatározását a háztartási alkalmazottak esetében, ahogyan az más munkavállalóknál is létezik, és az ilyen munka ellátása nem jelentheti azt, hogy bármilyen nőt vagy lányt megfosztanak alapvető jogoktól, mint például az oktatástól. Erre nagyon oda kell figyelnünk, ugyanis ha van egy prioritásunk, főleg itt ebben a bizottságban, és azt, hogy majd mindjárt beszél is erről, az mindenképpen az oktatás ahhoz, hogy a nők jobban érvényesüljenek. Éppen ezért meg kell vizsgálnunk ennek minden vonatkozását és a különböző jogfosztásokat ezen a területen. Van egy további kulcsfontosságú aspektus is, sok esetben itt fekete munkáról van szó, nem szabályozott, nem bejelentett munkavállalásról. Ez egy olyan jelenség, amely nagyon sok tagállamban súlyos módon érinti a munkavállalókat, az államokat is. Nagyon komoly a gazdasági jelentősége a nem bejelentett munkavállalásnak és nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a háztartási munka hogyan függ össze a nemzeti bevándorlási politikákkal. Ugyanis sok tagállamban a háztartási munkát korlátozzák, éppen ezért illegális helyzetbe sodorják a bevándorlókat is. Köszönöm szépen, hogy észrevételekkel hozzájárulhatunk ezen jelentéshez. Úgy gondolom, hogy mivel ennek a témakörnek számos árnyalata van, társadalmi, gazdasági jelentősége is. Remélem, hogy a különböző aspektusokat beépíthetjük majd ebbe a jelentésbe, és ezáltal következetesebbé válhat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Beszerre asszony. Több kollega véleményét meghallgattuk, úgy látom mások nem jelentkeztek, úgyhogy szeretném az előadót, Kuneva képviselőt megkérdezni, hogy szeretné-e észrevételezni az elhangzottakat. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket, csak egyet tudok érteni velük. Talán néhány válaszsal élnék, ha megengedik az erőszak kérdése. Az erőszak természetesen egy olyan jelenség, ami létezik. És mindig is létezni fog addig, amíg a megfelelő szabályokkal nem élünk ezen a területen. Nagyon fontos, hogy közös alapelveket rögzítsünk, és amíg ezt nem tesszük meg, nagyon nehéz helyzetben lesznek ezek a nők. például kihasználhatják, kizsákmányolhatják őket. És nincs semmilyen mozgásterük, nem tehetnek semmit a saját érdekükben, például a jövedelmükkel kapcsolatban sem. Valamennyi életkor csoporthoz tartozó nőt érint ez, minden, minden életkor csoportot megtalálunk ebben a szektorban. Az a célunk, hogy valamennyi érintett csoportot védjünk. Köszönöm. Muito obrigada. Köszönöm szépen. Ez egy olyan eszmecsere, ami azt hiszem, hogy mindenképpen nagyon hasznos a jelentés szempontjából. Szeptember 14-15-én kerül sor majd a jelentés részletesebb megvitatására itt a szakbizottságban. Most pedig áttérünk az ötödik napi rendi pontunkra. Folytatjuk a módosítók megvitatását. A lányok helyzetének az oktatás révén való megerősítése az EU-ban jelentésről. Erről a jelentésről holnap fogunk szavazni, és A módosítók megvitatásának bevezetése céljából átadnám a szót most az előadónak, Juliana Rodríguez képviselőnek. Köszönöm szépen, én is portugál nyelven fogok felszólalni. Először is szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy rosszul fordították portugál nyelvre ennek a jelentésnek a címét. A capacitação szó nem egyfajta meghatalmazást vagy érvényesülést jelent, különböző képesítések, a különböző képességek elsajátítását. Mindenek előtt szeretném megköszönni a különböző kollégáknak, hogy nyíltan és nagyvonalan hozzájárultak ezen jelentés kiegészítéséhez. Az ő hozzájárulásuk nagyon fontos volt. 206 módosító készült, érkezett, tehát 206 különböző gondolatot tanulmányoztunk, így sikerült 20 kompromisszumot kidolgozni. És valószínűleg ebben rejlik a legnagyobb győzelmünk, ugyanis így a lányok és a fiatalok helyzetét, valamint az oktatást tudtuk a figyelem középpontjába állítani. A nő, Nemzetközi Nőnap alkalmából kezdtük ennek a kidolgozását, az oktatás tudjuk, hogy nem egy önmagában vett cél, hanem egy eszköz, amely által az autonómiát, az önállóságot elérhetik a nőt, a nők. Ez egyfajta út, amelyen végighaladunk, de nem szabad összekevernünk a nevelést, az oktatást. Nem lehet egy házat sem úgy építeni, hogy a tetővel kezdjük el az építkezést. Éppen ezért ki kell egészíteni azt a fajta ö, oktatást, amit az iskolában szereznek a fiatalok. A demokratikus oktatásra kell a hangsúlyt helyeznünk, az önállóságra, a szabadságra való nevelés a lényeges. Ennek ellenére vannak különböző iskolai kultúrák, amelyek nem az egyenlőséget tartják a demokratikus Európában a fő értéknek a kutatás, az oktatás ezt a különböző tantervek vizsgálata során is bemutatta. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a lányok, a fiatalok Európában kivannak téve a diszkrimináció különböző formáinak. Szerintem eh, még érvényesítenünk kell eh, a szabadság, a testvériség, az egyenlőség eh, elveit. Két nagy cél elérésére törekedtem. Biztosítani szeretnénk az oktatás által nők jobb, érvényesítés, nők jobb érvényesülését, és eleget kell tenni az isztambuli egyezményben foglaltaknak és ebből következik öt egyéb cél is. Egy olyan iskolai kultúrát kell megteremtenünk, amely a nemek közti egyenlőségre törekszik, fel kell, felül kell vizsgálnunk a tanterveket, biztosítanunk kell a nemek közti egyenlőséget a személyes és szakmai döntéshozatalban is, javítanunk kell a nők arányát a magas beosztású munkakörökben, elő kell segítenünk a gazdasági függetlenség szempontjából is a nemek közti egyenlőséget Ebből következően különböző intézkedésekre van szükség, amelyeket az Európai eh, Tanács is eh, hangsúlyoz. A különböző technológiai, a különböző eh, STEM tantárgyak, a matematika, az inf, a mérnöki szakmák terén is elő kell segítenünk a nők jobb arányát, a professzorok, a tanárok képzése során támogatnunk kell a nőket, a nemek közti egyenlőséget előmozdítani az iskolánkban, és olyan intézkedésekre van szükségünk, amelyek előmozdítják a nemek köztegyenlőséget az oktatás minden szintjén. Pénzügyi támogatást kell nyújtanunk a családoknak, hogy a lányok oktatása lehetővé váljon az iskolákban. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk különböző ideológiai eltéréseink, nézeteltéréseinken túlmenőleg. A különböző parlamenti erők együttműködése lehetővé tette a kompromisszumok kidolgozását. Számomra egyértelmű, hogy önök, akár csak én is, fontosnak tartunk különböző konkrét intézkedéseket, támogatnunk kell mindazok képzését, akik pedagógusként dolgoznak. A formális, informális, a rejtett tanterv terén is érvényesítenünk kell a nemek közti esélyegyenlőséget, az információhoz való hozzáférést, az információs és kommunikációs technológiákhoz való jobb hozzáférést, biztosítanunk kell a nők vezető szerepőt, szerepét is. Befogadást kell lehetővé tennünk a különböző nemek közti egyenlőség elérésére kidolgozott programokkal, egyenlőséget kell teremtenünk az emberek között. Tehát egyetértünk abban, hogy az oktatás, a tanterv az, ahol a hatalmi szerepek érvényesülnek, Éppen ezért a portugál, portugál fordítása ennek a jelentésnek nem megfelelő. Azt szeretnénk, hogy Európa egy olyan hely legyen, ahol a különbségek ne legyenek, ne legyenek furcsák, hanem elfogadottak legyenek. A fiúk, a fiatalok nélkül nem teremthetünk egy, egyenlőséget a, fér, a fiúk és a lányok között. Nagyon fontos, hogy a fiúk és a férfiak nélkül ez a projekt értelmét veszti, hiszen nem fogunk tudni egyenlőséget teremteni a nemek között. Köszönöm szépen mindazoknak, akik részt vettek ezen jelentés kidolgozásában. Ez nem az én jelentésem, nem az SND frakció vagy baloldal jelentése, ez azt hiszem mindannyiunk jelentése, hiszen megértjük azt, hogy fontos és sürgős védelemmel részesítenünk a nőket, a fiatalokat egy olyan világban, amely diszkriminál bennünket azért, mert nők vagyunk a lányokat, akik majd nők lesznek. Védelnünk kell őket, az Európa lányait védenünk kell, és remélem, hogy ez a jelentés hozzájárulhat azok védelmihez is, akik Európán kívül születnek. Remélem, hogy holnap az önök támogatásával sikerül megszavaznunk ezt a jelentést, hiszen az oktatáshoz való jog a gyermekek, a nők joga, egy alapvető emberi jog. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, Liliana Rodríguez. Azt hiszem, hogy az ön által tett észrevételek a jelentés címének lefordítással kapcsolatban. Ezt a, a titkárság feljegyezte, és most meghallgatjuk először is Gál Perc képviselőt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a kiváló munkát és az együttműködést is és meggyőződésem hogy ez a munka hozzájárult ahhoz hogy most egy olyan jelentésről tudunk beszélni ami mindannyiunk közös véleményét tükrözi és ezt a munkát még gyorsan is végezte úgyhogy ezért külön köszönet. közös célunk hogy a színvonalas oktatás minden szintjéhez való hozzáférés biztosítsuk a nők és a lányok esetében különösen igaz ez a vészhelyzetben folytatott oktatásra. ez az oktatás és ez a képzés nem csak azért fontos mert hozzájárulhat az egyéni kiteljesedéshez hiszen olyan ismereteket tudást szerzünk ami ennek az alapja hanem meggyőződésem hogy azért mert hozzájárulhat a szegénységnek a csökkenéséhez is. az oktatás alapvetően a gazdasági növekedés a fenntartható gazdasági növekedésnek az egyik biztostéka. ebben a tekintetben a lányoknak az oktatása meggyőződésem hogy a leghatékonyabb és a legnagyobb megtérüléssel e, kecsegtető fejlesztési beruházások egyike. nagyon sok feladatunk van még ezért fontos hogy közös hangot tudtunk e, megtalálni és egy olyan erős üzenetet tudunk küldeni az érintettek felé ami egyértelműen elősegtheti hogy ezen a területen jelentős előrelépést tudjunk tenni fontosnak tartom azokat a mechanizmusokat amiket meg is határoztunk amit az egyenlőség előmozdtása érdekében tett intézkedéseink visszamérésére tudnánk használni hogy azokat a tanulmányokat hatástanulmányokat amiket ezen a területen el lehet készteni. mindamellett nem lehet eléggé hangsúlyozni azt hogy ehhez források szükségesek ezért nagyon helyesen a jelentés megemlti hogy mindazokat az uniós forrásokat a közös forrásokat amelyeket erre a célra föl tudunk használni hatékonyan és intenzven tudjuk felhasználni. nem szeretném tovább szaportani a szót ez egy jó jelentésnek tűnik köszönöm a jelentéstevő munkáját és az együttgondolkodást is. Köszönöm szépen, Becerra képviselő. Köszönöm szépen, eh, Zuber asszony. Még egyszer szeretném megragadni az alkalmat, és szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy eh, foglalkozunk ilyen jelentésekkel. Ezek rendkívül összetettek, és eh, számos különböző vonatkozásuk van, hiszen különböző kérdéskörökhöz kapcsolódnak ez a lehetőség, mint most, hogy együtt tudtunk dolgozni az előadóval, végeredményben hozzájárulnak ahhoz, hogy gazdagítsák a jelentéseket. Minél inkább részt tudunk venni a módosítók kidolgozásának folyamatában, annál konstruktívabb lehet az együttműködés. Még arra is lehetőségünk nyílt, hogy a nemzetközi nőnappal kapcsolatban összhangban vessük fel ezt a kérdéskört. Nagyon fontos figyelembe venni, hogy ez a jelentés azon túl, hogy érinti az összes lényegi témát, a fő üzenet, amelyet megfogalmaz, azt hiszem a leglényegesebb, nevezetesen az, hogy az oktatás az a kulcsfontosságú eszköz, amely az önállósághoz, a függetlenséghez járul hozzá. Ez az alap. Oktatás nélkül nincs autonómia, nincs függetlenség, önállóság. Ez nagyon fontos. Az oktatáshoz való hozzáférés által kell elérnünk azt, garantálnunk kell azt, hogy az összes lány hozzáférjen az oktatáshoz, részt vessen az oktatási rendszerben, és ezt megfelelő módon kell megtennünk, hiszen sem értelme annak, hogyha valaki részt vehet ugyan az oktatásban, de annak a tartalma nem megfelelő. Tehát azon túl, hogy elismerem, hogy mennyire gazdag azon témák köre, amelyeket felkarolt ez a jelentés. Szeretnék kitérni arra, ami kulcsfontosságú, az oktatás, mint eszköz az önállóság elérése elérésének útján. A különböző tantervek, a nemi, a szexuális, illetve reproduktív oktatás, az a lányoknak fontos, hogy megismerjék saját testjüket, a gyermekek, hiszen amikor oktatásról beszélünk, akkor mindenkire gondolunk, a fiúkról és a lányokról. Fontos, hogy megismerjék a testüket, tudják, hogy mire való, hogyan tudnak, hogy megtanuljanak együtt élni azon változásokkal, amelyeken a testük keresztül megy, hiszen ez az egész életen át kísérni fogja őket. Hogyha ez nem szerepel a tantervekben, akkor azt hiszem nehezen fogjuk tudni megvalósítani azt az oktatást, amely tényleg elősegíti a nők érvényesülését. És ami szintén fontos ebben a jelentésben, ez a sztereotípiák felszámolása az iskolákban, valamint a médiában is, hiszen a média egyfajta hangszóró, amely tükrözi a társadalom véleményét, ami pedig szintén lényeges, és említette Rodríguez asszony, az az, hogy az oktatásban paritást kell megvalósítanunk. Nehezen fogunk tudni egy egyenlősségre alapuló modellt érvényesíteni, hogyha az oktatók, a pedagógusok nem közvetítik és nem képviselik ezt az egyenlőséget. Mindig elmondjuk, de az oktatásban ez még inkább fontos, hogy holisztikus megközelítést kell alkalmaznunk. Ez nem egyfajta divat szó most, hanem az oktatásban ez mindenképpen fontos, hogy érvényesüljön. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Malin Björknek, a GUE tevének adom meg a szót. Eh, köszönöm szépen. Először is köszönöm az előadóasszonynak ezt a nagyon jó, nagyon magas színvonalú munkát, és ezt az átfogó áttekintést. Nagyon sok jó kompromisszumunk is van, és ez örvendetes. Másokhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos itt az oktatási rendszer a nemek közötti egyenlőségért folytatott harcban. Továbbra is patriarkális társadalmakban élünk. Az utóbbi száz évben nem sok minden változott ezen, és azért nagyon fontos, hogy az alapoknál kezdjük az építkezés, vagyis rendkívül fontos az, hogy a nők szerepét és a lányok szerepét erősítsük, az önállóságokat támogassuk, ez már elhangzott, Fontos a sztereotípiák elleni harc is, a pedagógia területén ezek talán a legfontosabb kulcsszavak. Természetesen a munka feltételeket is javítanunk kell az iskolában, az oktatásban. Még egyszer köszönöm az előadóasszonynak. Még néhány kérdésem is lenne, amelyekben nem sikerült teljes mértékben közös nevezőre jutnunk, és a holnapi szavazást is érinti ez a feminista, a 132-es pont a feminista önvédelem kérdése, talán többeknek ez egy furcsa kifejezés, új fogalom, de bizonyára többen ismerik mégis ezt ezek önök közül. Önök is tudják nőként, hogy egy mindennapos félelem kísérte az életünket, amikor felnövekedtünk, az erőszaktól valamennyien szorongtunk, és az a kérdés, hogy a beszélgetések során hogyan tudjuk erősíteni a lányokat, hogyan tudnák megvédeni ők magukat, és a társadalomban is hogyan tudják megvédeni magukat ezek a lányok, nem csak fizikálisan, testileg, hanem egyértelműen arról is szó van, hogy hogyan tudják érvényesíteni magukat a lányok és a nők ez is része az empowermentnek, mint említettem, ez a 132-es módosító témája. És azok, akik nem tudnak róla, őnekik mondom, Svédországban Csillével közösen, Svédország és Chile esetében olyan országokról beszélünk, ahol a legmesszebb ment már a pedagógiai területen ez a téma, és sajnos jelen pillanatban az a helyzet, hogy nem minden gyerek férhet hozzá továbbra sem az iskolai oktatáshoz. Sajnos nem minden gyerek kap támogatást nálunk sem, de azt mondjuk folyamatosan, hogy itt senki nek nem lehet saját nyereségre dolgoznia, ugyanis Svédországban és Csillében is nagyon privatizált, túlságosan is privatizált ez az oktatás, és ezen is változtatnunk kell. Persze vannak még más témák is ebben a jelentésben. A 146-os módosítót említeném, egy pozitív képről van szó ezeknek a személyeknek az esetében. Megállapíthatjuk azt, hogy a társadalom bizonyos részeiben nagyon gyakran a az LGBT személyek hatása nagyon negatív, Nagyon fontos, hogy egy pozitív imidzset közvetítsünk erről a közösségről. Szerintem ez a minimum, amit megtehetünk ezeknek a gyerekeknek a, az esetében, és itt nagyon fontos szintén a lányok szerepe. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó vélemény összességében, nagyon átfogó ez a téma, és nagy örömmel állok a holnapi szavazás elébe, illetve a plenáris elébe, és szívesen terjesztjük ezt. Köszönöm szépen, Malin. Most pedig eh, Reintke asszonynak adnám meg a szót. Thank you very much. Eh. Köszönöm szépen. Sok nagyon fontos dolgot már elmondtak a kollégák, én is köszönetet mondok az előadónak. Egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni, amelyet Björg asszony is említett. Számukra nagyon fontos, hogy a jelentésben szóljunk az LGBTI fiatal személyekről, mert mint mindig körükben elég nagy az öngyilkosok aránya. És különösen a transgender fiatalokat éri nagyon sokszor diszkrimináció, mobbing, zaklatás az iskolákban, a fiataloknak ezt a csoportját és ennek a csoportjának a helyzetét is meg kell erősíteni olyan módon, a, amelyről szó van a jelentésben. Olyan tantervekre van szükség, amelyben a szexuális sokszínűséget, illetve a gender identitás, a szexuális önkifejezés tiszteletben tartása is egy fontos eleme legyen a tanterveknek, mert sok iskolában nagyon fontos problémát jelent ez, sok oktatási intézményben még mindig súlyos diszkrimináció éri az LGBTI személyeket, ezért küzdeni kell fel a diszkrimináció ellen. Köszönöm szépen. Most uh, Coburn úr az FDD-től. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. A jelentés uh, felhívást az, hogy legyen több kvóta, és az oktatási intézmények többet foglalkozzanak a nemek közötti egyenlősséggel, ez legyen prioritás az oktatás során. Sokan arról, hogy legyen egy éves európai egy esélyegyenlőségi díj. Azt hiszem, hogy az ingyenes ételosztásban résztvevőknek nem nagyon tetszene ez, hogy ilyenre szóljuk el a pénzt. A 20. módosító azt tartalmazza, hogy sokszor a munkerőpiacon eh, gender alapú szegregációt tapasztalunk. A, most tényleg a, egy, egyelő, egyenlőtlenség felé akarjuk terelni a gyerekeket? A 31. Eh, módosító pedig arról szól, hogy újra kell osztani a szerepeket és a feladatokat. Az EU-nak egyáltalán nincs joga arra, hogy beavatkozzon a házasságokba, magánéletbe, a partneri kapcsolatokba, a családok életébe. Egy másik módosításban szó van arról, hogy tájékoztatási kampányra lenne szükség a családalapítással kapcsolatban. A 137-es módosítóban pedig a különböző családban betöltött szerepek tiszteletbe tartásáról van szó. Nincs jogunk megmondani a gyerekeknek, hogy hogyan alapítsanak családot, hogy hogyan írják az életüket a 132-es módosítati klasszikus módosító indítvány az azt javasolja, hogy feminista önvédelmi és asszertivitás oktatást kell bevezetni. Nos, mi a túra ez a feminista önvédelem? Itt az önfegyelem elsajátítása az méltányos cél, de nem szabad ezzel propagandát űzni, és ezt propagandát célokra használni. A 142-es, 163-as és a 161-esben a szexualitással kapcsolatos oktatás az iskolában. Erről van szó. Nos, nem, tud, nem avatkozhat be az EU a tagállamok oktatási rendszerébe. Az EU-nak nincs kompetenciája, sem átvitérzelemen, sem, sem máshogy az oktatás politikával kapcsolatban. Úgyhogy ezek, miért elfogadjuk ezt a jelentést, és ezeket a bolond módosítókat, mindezt gondoljuk végig. Elnézést, és köszönöm elnök asszony. Petir képviselő a részéről következik. Hvala vam lijepo. Prije svega željela bih Mindenek előtt azokhoz szeretnék csatlakozni, akik azt mondták, hogy ez a, a jelentés elég rosszul lett lefordítva, horvát nyelvre is, sajnos nem sikerült túl jól a horvát fordítást, ezért a titkárságot arra kérném, hogy próbálják tenni valamit annyi érdekében, hogy jobb fordítások szülessenek. Szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy a jelentéstevő szándékát nagyon is jól értem. Szeretné, hogyha ezzel a jelentéssel tovább tudnánk erősíteni a lányok helyzetét az oktatás révén is. De úgy gondolom, hogy nagyon érzékeny kérdésről van szó, és oda kell figyelnünk arra nagyon, hogy olyan, hogyan, milyen módon akarjuk a lányok helyzetét megerősíteni. Itt a nemzetállamok hatás, hatásköréről van szó, az EU-nak itt szubszidiaritás elvét kell tiszteletben tartani. Az oktatás és a család kérdésköre még mindig teljes mértékben tagállami kompetenciába tartozik. Szeretnék javasolni is valamit a jelentés készítőjének, módosító indítványt is benyújtottam ezzel kapcsolatban, mert úgy gondolom szerintem nagyon fontos lenne, ha erősítenénk a jelentés jogalapját. Nagyon komoly, szilárd jogalapot kell találnunk, és a lányok és a lányok oktatására vonatkozóan vannak különböző egyezmények is, amelyekre hivatkozhatnánk, például a gyermekjogi konvenció, egy egyezmény, egy ilyen. Egy, hogyha megengedik, akkor ezt szóban is kifejteném, hogy mire gondolok. A ahol megtaláljuk a gyerekjogokkal kapcsolatos egyezményről szóló hivatkozás. Itt megemlíthetnénk az általános emberi jogi egyezményt is, az emberek a politikai, polgár és politikai jogokra szóló egyezményt, valamint az emberi, európai emberi jogi egyezményt. Ezeket a dokumentumokat valamennyit fel kellene itt sorolni, ezekre hivatkozni kellene ebben a jelentésben, mert ez tovább erősíteni megvédeni a jelentés jogalapját és gondoskodik el arról is, hogy valóban ez itt általam említett egyezményeket tiszteletbe tartsák a lányok oktatása során. Ezeket a szempontokat nagyon fontosnak tartom, Horvátország szempontjából is. A szülőknek joga és kötelessége egyaránt, hogy figyelemmel kísérjék, nyomon kövessék a gyermekeik oktatását, nevelését, és a a gyermekjogi egyezmény 18. cikkében ezt olvashatjuk. A 76-os számú módosító indítványt nyújtottam be ezzel kapcsolatban mert a szülői jogokat is meg kell említenünk, hiszen a szülők felelősek a gyermekeik oktatásáért. Ezért fontosnak tartom azt, hogy a gyermekeik oktatási programjában is komolyabb szerepet vállaljanak a szülők. Ez kimaradt a jelentésből, talán, talán véletlenül. Azok, akik az gyermekeik nevelésével, az abszolút joggal és felelősséggel rendelkeznek, azok a szülők, az ő felelősségük. Ez itt nem csak morális, etikai kérdés, kérdésről van szó, hanem elsősorban a szülők kell, hogy gondoskodjanak a gyermekeik oktatásáról és egyáltalán minden szempontból a jólétéről. Tehát még egyszer, ezek a nemzetközi egyezmények, konvenciók nagyon fontosak, ezeket itt meg kell említeni, és azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy a szülőknek mi a szerepe, hiszen a gyermekek a szülőktől tanultakat is beépítik az életükbe. Zitnánszka. Zitnánszka képviselő következik. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Taktiež sa chcem poďakovať za... Köszönöm. Én is e, Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, ugyanis kitűnő volt az együttműködés. Természetesen mindannyian szeretnénk előmozdítani a nők és a férfiak közti egyenlőséget. Úgy gondolom, hogy az oktatás és annak megfelelő szintje az az út, amelyen, elérhetjük, amelyen végighaladva elérhetjük ezt a célt. Elhangzott az is, hogy az oktatás által visszaszorítható a szegénység, amely a gyermekeket is sújtja. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eszköz, amely által előbbre léphetünk. Szeretnék köszönetet mondani, mert előterjesztettem különböző módosítókat, és ezek főleg arra összpontosítottak, hogy sok gyermek nem részesül az oktatásban. Vannak olyan lányok, amelyek különböző marginalizált közösségekhez tartoznak, bevándorló közösségekhez, vagy betegségekben szenvednek. Minden esetre nagyon ügyelnünk kell arra, hogy a tagállamok hatáskörében ne avatkozzunk be, hiszen ne felejtjük, hogy az oktatás tagállami hatáskörbe tartozik, tehát erre nagyon ügyelnünk kell. És ügyelnünk kell, akkor is, amikor különböző ö, oktatási tartalmakat javaslunk a tagállamoknak. Elhangzott még valami, A családok nagy felelősséggel bírnak gyermekeik oktatása szempontjából, éppen ezért a 37-es módosítót jó lenne, ha beépítenénk, mert ebben az szerepel, hogy a szülők alapvető joga megválasztani azt, hogy milyen oktatásban részesüljön gyermekük. Vagyis a felelősség nem pusztán az iskoláké. És az utolsó észrevételem azon módosítókkal kapcsolatosak, amelyek a család szerepére térnek ki, ezt bele kellene építeni a jelentésbe. Nekem három gyermekem van, két lányom és egy fiúgyermekem. Én tisztában vagyok azzal is, hogy az oktatás először otthon kezdődik, a családon belül, és azt szeretném, hogy gyermekeim, amikor felnőnek, tiszteljék a nőket. Azt akarom, hogy részt vegyenek a társadalomban, és ne tanúsítsanak erőszakos viselkedést a nőkkel szemben, mert pedig ezt először a családon belül tudjuk érvényesíteni. Noha erre a területre persze a parlament hatásköre nem terjed ki. Köszönöm szépen, és tartunk egy második fordulót. Beszerre kért ismét szót, de kérném, hogy röviden. Köszönöm. Csak egy rövid észrevételt szerettem volna tenni Coburn úr és Petir asszony megjegyzésével kapcsolatban. A különbség ezen jelentés eh, egész folyamata és a jelenlegi pillanat között eh, abban rejlik, hogy a 2015-16-2020-as stratégiát eh, elfogadtuk, ez az egyenlőségre vonatkozik, tehát úgy gondolom, hogy ez az a keret, a kontextus, amelyen belül megállapíthatjuk, hogy melyik a mi hatáskörünk, és melyik azok a kérdéskörök, amelyekre az intézmények hatásköre nem terjed ki, és mi az, ami a szubszidiaritással kapcsolatos. Tehát ezen a területen a stratégiai iránymutatások mentén tudunk tovább lépni. Ez a legfontosabb hivatkozási pont, amely jelzi számunkra, hogy meddig mehetünk el, illetve melyik azok a kérdések, amelyek az oktatás szempontjából nem tartoznak a hatáskörünkbe. Köszönöm. Sr. Cobornő Coburn úr, kérem, hogy ön is nagyon röviden szóljon, mert le kell zárnunk ezt az eszmecserét. Természetesen elnök hogy rövid leszek. Őszintén szólva, nem tagállami illetve nem az Európai Unió kompetenciája az, hogy beavatkozzon a tagállamok oktatási rendszerébe. Mikor Nagy-Britannia csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor a szerződésekhez csatlakozott, és nem ahhoz, hogy mondják meg az embereknek, hogy hogyan éljenek, mit csináljanak a gyerekeikkel, vagy hogy az oktatási rendszert, itt most az EU bírálja, vagy ebbe beleszóljon. Ez csak a tagállamok joga, feladata, és még a parlamentnek sincs ehhez égvilágon semmi köze. Köszönöm szinte. Rendben, akkor most meghallgatjuk az Európai Bizottság képviselőjét. Parancsoljon. thank you. Köszönöm szépen. Mengeres az vagyok az Oktatás és Kulturális Főigazgatóságtól. Ez egy nagyon fontos jelentés. Örülünk annak, hogy sikerült előre lépni a jelentés elkészítésének folyamata során. A munka a munkában, a jelentésben sok fontos kérdésről, megoldásról van szó. A nemek közötti egyenlőség nem valósul meg csak úgy magától. Három fő dimenziót kell itt megkülönböztetnünk. Az európai esélyegyenlőség kapcsán az oktatási rendszerben még maradnak kihívások. Ez az egyik. A második, az oktatást hogyan tudjuk felhasználni arra, mint egy alapvető eszközt, ami segíthet a társadalom pozitív átalakításában. Mi az oktatás és a képzés szerepe a nemzetközi együttműködésben és fejlesztési programokban? Köszönöm, hogy mi, minket eddig a folyamat minden részébe bevontak, és örömmel várjuk majd a végső jelentés elkészültét, és arra, hogy ez milyen hatással lesz a politikára. Köszönöm szépen. A vita során számos kérdést felvetettek. Szeretném megkérdezni az előadót, hogy összefoglalná az elhangzottakat, illetve reagálná-e. Természetesen. Nem tudok persze minden észrevételre kitérni. Igazából a rész az egész munkában, ami leginkább meglepett, ami leginkább meglepett a munka során, az az, hogy milyen nyugodtan, higgadtan tudtunk együttműködni, megállapodni, civilizált módon tudtuk egymásnak kifejteni gondolatainkat. Ez nagyon fontos a munkánk végeredménye szempontjából. Természetesen a jelentés nem arra törekszik, hogy a tagállamok hatáskörébe beavatkozzon, vagy arra késztesse őket, hogy elfogadják azt, ami szerepel, hiszen itt ajánlásokat fogalmazunk meg. Éppen ezért ezt szeretném leszögezni. Ez volt az erőfeszítésünk, ez volt a célunk, hogy leírjuk, mi lenne véleményünk szerint a legjobb a gyermekek, a lányok, a fiúk számára. Nagyon sok munka vár még ránk ezen jelentéssel kapcsolatban, hogy finomítsunk a módosítókon, de véleményem szerint a végeredmény tükrözi azt, ami véleményünk szerint Európa. Ami a Björk képviselő által felvetett kérdést illeti, visszavontuk idézőjelben az önvédelmi képzéseket, valószínűleg a későbbiekben lehetőségünk nyílik majd mindarra, hogy javítsuk ezt a jelentést, de mi hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos a különböző képességek fejlesztése. És fontosnak tartottuk, hogy a testi képességeket is beépítsük, tehát bizonyos értelemben ezt ide helyeztük, valamint az LGBTI közösségek helyzetét is felvetettük a kompromisszumok kapcsán. Felvetettük azt, hogy egyfajta listát illeszünk -e ide engem agasztott az a tény, hogy esetleg bizonyos személyeket, közösségeket kihagynánk. Éppen ezért ezt fontosnak tartottam. Szeretnék ismételten köszönetet mondani azon kollégáknak, akik részt vettek a jelentés kidolgozásában a különböző gondolataikért, és számítok az önök támogatására, amikor holnap szavazunk erről a jelentésről. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A szavazásra tehát holnap kerül sor 10 órakor. A következő napirendi pontunk, a hatos napirendi pont, kérném azokat, hogy akik részt vesznek ebben a vitában, ha lehet, akkor fáradjanak ide a pódiumra, és foglaljanak itt helyet. A következő napirendi pontunk egy eszmecsere az új iránymutatásokról, amelyek tárgya nemi alapú erőszak elleni fellépések humanitárius tevékenységekbe való beépítése. Az a Nőjogi Bizottság március 31-én úgy döntött, hogy megszervezi ezt az eszmecserét, amelyben részt vesz az UNICEF, és így ismertethetjük ezen új iránymutatásokat, amelyek célja a nemi alapú erőszak elleni fellépések humanitárius tevékenységekbe való beépítése. Meghívtuk, szakbizottságunk meghívta a fejlesztési szakbizottság elnökét, Mekeven képviselőt, hogy társelnökként működjön de ezt nem tudtuk sajnos megoldani, ezért a Deveszak Bizottság alelnöke Stelios Kuluglu jött el, ő, akit helyet foglalt mellettem. Úgy gondoltuk, hogy ez az eszmecsere jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy kidolgozzuk azt a jelentést, amelyet a Fejlesztési Bizottság dolgoz ki, a humanitárius virág csúcs erőkészítése kapcsán. Ennek témája a humanitárius segítségnyújtása kapcsolatos kihívások és esélyek kérdésköre. Az előadó Anna Hét az SND frakciótól. Különböző szervezetek és személyek is elfogadták meghívásunkat, és most minden további nélkül megadnám a szót a Fejlesztési Szakbizottság alelnökének, Stelios Koluglunak. Köszönöm. Kedves kollégák, kedves vendégek, Megígyek meg, hogy a DEVE szakbizottság nevében is köszöntsem Önöket. Úgy gondoljuk, hogy az új iránymutatások, amelyeket most bemutatunk, rendkívül aktuálisak. Sok jelentést, beszámoló jutott el hozzánk olyan emberektől, akik ilyen konfliktusok által sújtott helyeken dolgoznak, megpróbálnak közvetíteni, és az általuk elmondottakból kirajzolódik egy kép, ami nagyon súlyos emberi tragédiákat tár fel olyan válságokról, konfliktusokról van szó, háborús helyzetekről, amelyeket emberek okoznak. Láttuk Irakban és Szíriában is, hogy milyen borzalmas dolgok történnek. A lakosság leggyengébb csoportjait jelentik a nők, a lányok. És ezeket a kiszolgáltatott csoportokat sújtják a legjobban a háborúk, az ilyen véres konfliktusok szexuális kizsákmányolás, megerősz, nők megerőszakolása, rabszolgasorsban taszítása, emberkereskedelem, a nőkkel való kereskedelem, kényszerházasságok kikényszerítése. Ilyenek dolgokat tapasztalunk ezekben a háborús vezetekben. Ezért rendkívül sürgős és nagyon aktuális, hogy megpróbáljuk minél jobban megvédeni ezeket a nőket, lányokat. A konfliktusok, amelyeket amelyekkel foglalkozunk, ezek nem semleges konfliktusok, és abban is látunk különbségeket, hogy az áldozatok között többségben vannak -e a nők, vagy a e, fiatal lányok, e, és ehhez kell igazítani a szükséges e, meghozandó intézkedéseket is a leggyengébb, a legkiszolgáltatottabb áldozatoknak kell a legnagyobb védelmet biztosítani. Ezért van szükség ezekre az új iránymutatásokra. Ez egy hasznos eszközé válhat az általános törekvések közepette, amikor is megpróbálunk javítani a humanitárius válságokon. Parancsolj, idez. Köszönöm szépen, Stelius. Most pedig a vendégeinké a szó. Szeretnék nekik már előre is köszönetet mondani a FEM szakbizottság nevében. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy itt vannak most velünk. Mindenek előtt Gwyn Lewis-t köszöntöm, a UNICEF képviselet esetében van itt, és 10 percben kérem, hogy foglalja össze, amit el kíván mondani nekünk. Köszönöm szépen, egy PowerPoint előadást készítettem el, remélhetőleg látható lesz majd. Köszönöm, hogy meghívtak minket. Az iránymutatások nagyon fontosak számunkra és alapvető fontosságú kérdésről van szó az UNICEF számára. Örülök, hogy ma itt lehetek és beszámolhatok. Ismertetem ezeket az iránymutatásokat. Az UNICEF gyermekekkel kapcsolatos munkája szempontjából különösen fontosak ezek az iránymutatások, háború okozta, vagy ember, vagy természeti katasztrófák esetében is foglalkozunk az, az áldozatokkal az ENSZ különböző intézményei csatlakoznak az iránymutatásokhoz, valamint a civil szervezetek, különböző mm, civil szervezetek csúcs szervezetei is. Egy hosszú folyamat során készültek el az iránymutatások, két évre volt ehhez szükségünk. Nagyon sok egyeztetés, konzultációt folytattunk, nyilvánvalóan a nemi erősz, alapú erőszak a GBV szakértőivel konzultáltunk elsősorban, és 66 országgal dolgoztunk együtt, ide itt küldtünk ki felméréseket, tehát Máliban, Szomáliában, Jordániában, Fülöp-szigeteken, Kenyában, Kolumbiában, El Salvadorban végeztünk felméréseket, hogy csak néhányat említsek az országok közül. Megpróbáltuk minélben megérteni, hogy hogyan tudjuk a legjobban úgy megfogalmazni az iránymutatásokat, hogy a válság súlytotta országok ezeket minél hasznosabban tudják használni. Amikor konfliktusokról, katasztrofákról van szó, akkor nagyon fontos az, hogy a szükséges fellépéseket kapcsolatban legyen megfelelő tervezés, végrehajtás, koordinálás, monitorozás és értékelés és ez egy mainstreaming eszköz, tehát nem csak a nem élők erőszak szakértői, hanem a humanitárius válaszban részvevő minden érintett számára fontos fontos, hogy az egész ciklusban és a fejlesztésben résztvevő szereplők is ezt így lássák, hogy együttműködésükkel tudjanak minél nagyobb támogatást adni a kormányoknak a nem élapú erőszak elleni fellépésben. Nem próbálunk meg, és bizonyítékokat szerezni arra, hogy nem erőszak történik az ilyen háborús helyzetekben, mert eh, a nem alapú erőszakot gyakran, gyakran stigmatizálják, eh, és eh, sok a félelem, a a megtorlásoktól való félelem félelmelemésítől nincs eszközünk, hogy az ellen fellépjünk. De hát feltételezzük, hogy minden válsághelyzetben, háborús helyzetben történik nem erőszak. Pakisztánban az árvíz idején, vagy Maliban itt különösen kiszolgáltatottak voltak a lányok a háborús konfliktusok során, Libériában, is. hát inkább ilyen anekdótaszerűen számolnak be ezekről a szörnyű eseményekről, eh, de hát eh, feltételezhetjük, hogy mindenütt előfordul nemi alapú erőszak az ilyen háborús helyzetekben. Ellentétben a korábbi iránymutatásokkal, ez a mostani sokkal eh, nagyobb területet fog le, és sokkal inkább rááll arra, hogy a konfliktusoknak milyen hatása van, szexuális erőszakot mi, hogyan okoz. Itt felsoroltunk néhány példát, hogy milyen formái lehetnek a nemi alapú erőszaknak, kényszer, prostitúcióra való kényszerítés, kényszerházasság, nemi szervek csonkítása, emberkereskedelem, és az ezek elleni fellépés jelenti a programunk vázát. A tartalom áttekintése, tehát mit, mi az iránymutatásoknak a tartalma. Itt különböző életkorú fogyatékkal vagy hátrányal küzdködő, eltérő kiszolgáltatottságú népességcsoportokról beszélünk, ezért fontos, hogy hogyan tudunk velük együtt működni, hogy akár az élelmiszerbiztonság, az élelmezés vagy a táplálkozás kapcsán van szükség a segítségünkre. Katasztrófák, a város és vidéki környezetben, azután hogyan tudjuk az általános humanitárius programokba integrálni ezeket a fellépéseket. Minden egyes szektorral kapcsolatban megvan a külön checklista, ahol felsoroljuk, hogy mik ott a legfontosabb kérdések például a nepáli földrengések az elmúltban, vagy a Fülöp-szigeteken, a tájfun eh, tavaly. Ennek kapcsán láttuk, hogy nagy mértékben megnőtt az emberkereskedelem az ilyen természet, eh, természeti katasztrófák után, és ez konfliktusok ágya más területeken. Még néhány más szempont az emberiességi elveket, az emberi jogokat kell mindenképpen figyelemben venni, és szükség van a humanitárius kötelezettségekkel kapcsolatban egységes nemzetközi keretekre tanulmányokat készítettünk példákkal, elmondtuk, és még ami jellemzi az iránymutatásokat, az az, hogy megpróbáljuk, hogyha a tagállamok saját maguk vállalnák fel a felelősséget, határoznák meg a prioritásokat a források felhasználásával kapcsolatban. És azt is láttuk, hogy szakértelemre van szükség, hiszen nem akik kimondottan a nemi erőszakról szakosodott szakemberek, akik jól ismerik ezeket a helyzeteket, és akik hozzá tudják kapcsolni ezt a fellépést, például a gender markerekhez, vagy más szélesebben értelmezett stratégiákhoz. Indikátorok, monitorozás, ez is kritikus fontosságú. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon nehéz bizonyítékokat felhozni arra, hogy milyen formákat ölt a nemi alapú erőszak. Azt kell biztosítani, hogy ennek az, az integrálása az elemzésekben mindenképpen kiemelt helyet kapjon, és elég hosszú időn keresztül alakítsuk ki a kereteket. A az érintett, az erőszak által sújtott népességgel kapcsolatos programokat figyeljük hosszú időn keresztül, hogy ezek javulnak-e, illetve általában hatásosak-e. Ez is egy fontos komponens, és úgy döntöttük, hogy ezt erről is beszámolunk önöknek, hiszen időnként változásokra van szükség, és mérnünk kell az előrelépést. És csak röviden szeretnék még egy példával élni a tekintetben, hogy egy adott szektor véleményünk szerint hogyan járulhat hozzá a prevenciókhoz, illetve az erőszak alapú a, a nemi alapú erőszak terjedéséhez. Az élelmiszer szektor nagyon fontos példa de más szektorok is szenvednek ezek ennek a jelenségnek a kihatásaitól. Például a korai házasságokat, a kényszerházasságokat látjuk Szíriában, a, a táplálkozásban a nők gyakran hátrányt szenvednek, az élelmiszer biztonság, illetve bizonytalanság kihatásaképpen azt is látjuk, hogy a nők feladata az, hogy az élelmet biztosítsák, és ez nagyon gyakran feszültségekhez vezet az egyes háztartásokban, és ez a sérülékenységüket is növeli, például Dél-Szudánt említeném, például itt a nők és a lányok a, a táborokat elhagyják ahhoz, hogy a gabonát begyűjtsék a mezőkön, és itt nagyon gyakran megerőszakolják őket, illetve hogyha az iskolába gyalogjárnak a lányok, egy iskolai táplálkozási program keretében is, itt is nagyon gyakran megtámadják őket az iskolába vezető úton vagy hazafelé, illetve a lányokat, nőket nagyon gyakran hátrányba, nagyon gyakran hát, háttérbe szorítják a táplálkozásnál a családban. Nagyon gyakran egyszerűen az élelmiszer hazavitelekor támadják meg őket, vagyis rendkívül kitett, sérülékeny helyzetben vannak. Ez csak néhány példa, nem megyek végig az összes példán, és néhány ajánlással is élünk, a szektor tekintetében a programmenedzsereknek teszünk ajánlásokat, az a csökkentés, a, a káros kihatások csökkentése tekintetében, illetve az adott konkrét esetekben is ajánlásokat teszünk, hogy hogyan tudnak eljárni az áldozatok védelmében és az áldozatok ellátása érdekében. Végül szeretném elmondani, hogy már két éve dolgozunk ezen, de még csak a munka kezdetén állunk az ajánlások tekintetében, de már van egy gyakorlati alkalmazási stratégiánk, és az a célunk, hogy biztosítsuk azt, hogy megfelelő programjaink vannak valamennyi szükség helyzet esetére, valamennyi érintett felet bevonunk ebbe, és nagyon fontos, hogy az áldozatok vagy potenciális áldozatok sérülékeny helyzetét, helyzetén javítsuk. Három kulcsfontosságú célkitűzésünk van, az egyik, amit ma itt vagyunk, arról szól, hogy fontos, hogy terjesszük ezeket az információkat, és a lehető legmagasabb politikai szinten foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos tehát, hogy vezető szerepet játszunk, illetve a különböző fórumokon, különböző országokban terjesszük az igét. A második célkitűzésünk a gyakorlati alkalmazás erősítése, támogatása, fontos, hogy a kapacitást növeljük a helyi szinten, egy helpline-t is szeretnénk, egy segélyvonalat is szeretnénk létrehozni. A harmadik célkitűzésünk pedig abban áll, hogy a megfelelő kontribútorokat bevonjuk a párbeszédbe, az iránymutatásokat esetleg szabályokba kellene átformálni, ez is nagyon fontos, és az egyes kormányokat is szeretnénk felkészíteni arra, hogy a megfelelő válaszadással élhessenek. A negyedik pillér pedig tulajdonképpen a monitoring és az ellenőrzés és a tanulságok levonása. Ez az, utol, levonása, ez az utolsó diám Januárban lesz egy ezzel kapcsolatos konferenciánk, nagyon fontosak a már most működő folyamatok, egyre többet tanulunk, remélhetőleg lesznek jobb esettanulmányok is, ez mind része az egész iránymutatási anyagnak. Köszönöm. Muito obrigada. Köszönöm szépen, Luis asszony. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes ismertetőt, amelyel felhívta a figyelmünket ezen kérdések realitására, ezen konkrét helyzetekre. Most pedig szeretném megadni a szót Florika Fink-Hoyernek, aki stratégiai, szakpolitikai és nemzetközi együttműködési igazgató az ECO-nál. Nagyjából 7 percet tudunk biztosítani, parancsoljon. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy eljöhettem ma ide, és támogathatom ezt a munkát a DEVE szakbizottsággal együtt az UNICEF keretében, hiszen mi is nagyban hiszünk abban, hogy partnerek vagyunk a prevencióban, a káros kihatások csökkentésében, úgy gondoljuk, hogy ezek a felülvizsgált iránymutatások nagyon is időszerűek, rengeteg, egyre több konfliktus van, több, mint a múltban, egyre több katasztrófa történik a világban, és ez azt jelenti, hogy a sérülékeny csoportok száma is növekedik, hiszen most már nem csak a nőkről és a gyerekekről beszélünk, hanem a férfiakról és a fiatal fiúkról is az erőszak, a, a nemi, nemi alapú erőszak tekintetében Hallottunk az elnök helyettestől azt, hogy az atrocitások spektruma egyre gazdagabb, és az atrocitások száma is természetesen mindenki a háborús területekre, illetve a háborúshoz hasonló helyzetekre koncentrál, egyértelműen ez egy nagyon fontos krízis helyzet, de itt nem csak erről van szó, a terrorizmus is emelkedő tendenciát mutat, és a nemi alapú erőszak a destabilizáció, a destabilizáció fontos eszköze a terroristák kezé esetében is. Nagyon fontos, hogy az a célunk, hogy egy közös, egy mindannyiunk által osztott koncepciót alakítsunk ki a standardek tekintetében is, hiszen az Európai Unió, a kontribútorok, ugye az ECO főigazgatóság egy ilyen hozzájáruló szerv, akit én képviselek, valamennyiünk részt kell, hogy legyenek ebben, nagyon fontos, hogy a kormányok is részt vegyenek ebben is. Ezeket a standardeket valamennyien egységesen alkalmazzuk. Ez nagyon fontos, mivel ez a hatékonyság kulcsa. Az előttem szóló nagyon jó példákkal élt az élelmiszer szektorban, az élelmezés területén és ilyen formában a nemi alapú erőszakot is csökkenteni lehet hatékonyabban, és természetesen ez az elszámoltathatóság, a felelősség kérdését is tisztázná. Ezért egyértelműen támogatjuk a standard forgatókönyveket, a világ humanitárius csúcsán, és ezt el fogjuk mondani 2016-ban, az ENSZ-ben, ez egy globális csúcs találkozó lesz, itt is fogunk erről beszélni, és nagyon fontos az is, hogy ezt mérni tudjuk. Bizonyíték alapú munkát tudunk, vég, tudjunk végezni, hiszen ekkor látjuk azt, hogy az egész program cikluson belül mi történik, és hogyan tudunk bevonni mindenkit. Sajnos nagyon sok hozzájáruló félnek ez egy fontos aggodalma, hogy nem tudjuk ezt mérni. Ugye a téma maga nagyon meggyőző, de meg kell nézni a gazdasági oldalát is ennek. Vagyis nagyon támogatjuk ezeknek az iránymutatásoknak az útra, útraindítását, és az ENSZ és az EU perspektíva szempontjából is azt gondolom, hogy a, a gender szakpolitika erősítése nagyon fontos. És természetesen nálunk is van társadalmi nem, vagyis gender szakpolitika, policy, itt egy olyan dokumentum keretről van szó, amelyben mi szeretnénk mérni magunkat, de természetesen a partnereinket is ezen a dokument, ezen dokumentum alapján szeretnénk mérni. A, a nemi alapú erőszak és a gender kérdését is három fellépésben célzott mainstreaming vagy kapacitásépítő lépésben képzeljük el, és szeretnék három példával élni, hogy megvilágítsam ezeket. Hogyha a célzott fellépésekben gondolkodunk, akkor például Bangladest említeném, de más országokat is említhetném, Pápua, Uiginiát és másokat is, ahol nagyon sok nő van sérülékeny helyzetben, és a 70%-uk családon belüli erőszak áldozata nagyon sokfajta diszkrimináció, erőszak, szexuális zaklatásnak vannak kitéve, megerőszakolják őket, emberkereskedelem áldozatai, kényszermunka áldozatai ezek a nők és ez a, egyre romlik ez a helyzet. Vagyis például Bangladesben konkrét célzott fellépésekben gondolkodunk, hogy tudatosítsuk az egyes közösségekben ezeket a jelenségeket, de a sérülékeny, az áldozati csoportban is tudatosítsuk, hogy van segítség, illetve a jogaikat is tudatosítjuk bennük, a lehetőségeiket. Lehet, hogy másnak más a véleménye, de mi úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan fellépési forma, amely feltétlenül releváns. Hogyha a mainstream fellépésekről beszélünk, akkor Etiópiát említeném, itt volt például egy élelmiszer példa, de itt az, az ivóvíz is ugyanilyen fontos, a higiéniai kérdések, például itt nagyon gyakran éjszaka kell kell hoznia ezeket a szállítmányokat, illetve akkor érkeznek ezek a szállítmányok, nagyon fontosak ezek a veszélyhelyzetek is, de Szíriát mindenképpen meg kell említenünk, és a szíriai válságot. Nyolc, konkrétan, célzottan 80 milliót költöttünk a nem alapú erőszak fellépésen belül, a UNICEF és a Nemzetközi Rescue Committee keretén belül, de 33 milliót költöttünk a mainstreaming pillérben a szíriai válsághelyzetben az áldozatok védelmére, és azt hiszem, hogy a szakbizottság elnöke nagyon jó példákkal élt a tekintetben, például készpénz alapú támogatást is adunk a nőknek és a lányoknak, annak érdekében, hogy ne tudják kényszeríteni őket korai házasságra, hiszen itt gyakran a kényszer házasság tulajdonképpen kényszer prostitúciót is takar. Ezen kívül kapacitásépítéssel is foglalkozunk, mivel nem elég, ha csak azt mondjuk, hogy célzottan vagy mainstreaming módon járunk el. Nagyon fontos az is, hogy a partnereink a megfelelően erősen fel tudjanak lépni. Az egyik nagyon fontos kérdés itt a kapacitás, építés kérdése a finanszírozás területén. A, például a segély munkások, a segély szervezetek munkatársainál ez is nagyon fontos, és mi magunk is létrehoztunk már markereket, vagyis mutatókat, az egész projekt cikluson belül a legsérülékenyebbekkel beszélünk, itt nagyon gyakran nőkről és fiatal lányokról van szó, és őket is bevonjuk ebbe, vagyis a jelentés tételi folyamatokban, de az egész gyakorlati alkalmazás során megvizsgáljuk azt, hogy a, ez mennyire realisztikus az ő tapasztalataik alapján. Még egy példát szeretnék mondani végül, hiszen az IES-től is képviseltetik magukat, illetve más emberi jogi képviseletektől is szerepelnek itt emberek. A humanitárius szektor részéről itt van még egy téma, ami nagyon fontos, ez a, a katonasággal, a, a hadsereggel való együttműködés. Önök is tudják, hogy az Európai Unió részéről nagyon sok ilyenfajta missziónk van, Malit említeném, ahol a humanitárius komfortzónánkból tulajdonképpen szándékosan kilépve felvettük a kapcsolatot a hadsereggel, és azt mondtuk nekik, hogy nagyon fontos, hogy az, a nemi alapú erőszakot is figyelembe vegyék a katonai tevékenységek során, vagyis most már van egy olyan mechanizmus, ami még a missziókat megelőzően előkészítő mechanizmusként működik, és vannak kötelező iránymutatások is, amelyeknek a mali hadseregnek meg kell felelnie, és van egy jelentéstételi kötelezettség is, ami nagyon fontos. Tehát ez egy olyan fajta példa, ami arról szól, hogy nagyon különböző rétegei vannak ennek a problémának, de a célzott fellépés, a kapacitásépítés nagyon fontos részek, és néha ki kell lépni a komfortzónánkból, és nagyon fontos, hogy a hadsereggel együttműködjünk, mint említettem. Most ezzel le is zárnám a mondandomat, hogy maradjon idő az eszmecserére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Szícke Stenekernek, aki az ENSZ népességi alapítványának képviseletében jött el hozzánk, kb. 5 percben. Köszönöm szépen. Amikor hallgattam az előttem szólókat, arra gondoltam, hogy ezen iránymutatások átdolgozása szükséges, az eredetiek ugye 2005-ből származnak, és azóta azt hiszem, hogy elég sok minden történt. Tíz évvel ezelőtt a nem alapú erőszak egész területét egy olyan területnek tekintették, amelyek feltárásra vártak szakértők által, de igazából nem mutatkozott a különösebb érdeklődés. Tehát azt hiszem, hogy ez a változás pozitív. Az elmúlt tíz év alatt számos szereplő aki ezen területen dolgozik, nagyobb érdeklődést tulajdonított ez iránt. Az ENSZ-nek is van egy olyan részlege, amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. Állásfoglalások elfogadására is sor történt, hogy hatékonyabb válaszokat adjunk, és több fiatal szakmabeli is szem, figyelmet szentelezen területnek. Ez egy prioritás mindenképpen, ahogyan az UNICEF számára is Fontos, hogy ő magában véve vizsgáljuk, és egy kritikus kérdésként a nemek közti egy, egyenlőség előmozdítása érdekében. Biztosítanunk kell, hogy minőségi adatokat biztosítsunk az bizonyíték alapú szakpolitika alkotás számára. Az évek során komoly kapacitást sikerült felhalmoznunk, a DG ECO együttműködésével is. Az UNPF a országban dolgoznak olyan szakértők, akik a nemi alapú erőszakkal foglalkoznak. Az összes országban van komoly védelmi klaszter. 2005 óta amikor is hatályba léptek ezen irány, amikor is kidolgoztuk ezen irányelveket, Ez egyfajta kézikönyvé vált azon szakértők számára, akik a nemi alapú erőszakkal foglalkoztak, de mások számára is, akik a hagyományos területen kívül foglalkoznak ezen kérdésekkel. További értékelésekre került sor vészhelyzetekben, és ebből kiderült, hogy a minimális fellépések, amelyek szerepelnek az iránymutatásokban, még mindig nem lettek átültetve a gyakorlatba, beleértve, beleértve a kockázatnak kitett személyeket. Ez szerepet játszott a programok kidolgozásában is, amely nem vette figyelembe a nemi aspektusokat, illetve azon kritikus helyzeteket, amelyekkel a lányok és a nők szembenéznek. Úgy gondolom, hogy azt is fontos megemlítenünk, hogy az iránymutatók, iránymutatások jelenlegi formában témájukban egy két éves munkaeredményeképpen születtek az UNICEF, az UNPFA részéről, de egy 16 ügynökséget tömörítő szervezet is részt vett ebbe a munkában, mint az UNHCR, az Élelmezési Világprogram és egyéb civil szervezetek, a fő civil szervezetek a humanitárius segélyezés területén, mint az Oxfam, a Save the Children és egyéb szervezetek is. Büszkék vagyunk arra, hogy részt vehettünk ebben a folyamatban, és mi is komoly munkát végeztünk a terepen is, és a végrehajtás terén is komoly szerepre törekszünk. Ami az országonkénti szintet illeti, az UNICEF-től érkezett kollégánk már kitért erre. Itt messze merőleg támaszkodunk a létező nemi, nemekre, nemekre épülő mechanizmusokra. Kulcsfontosságú lesz a főszereplők számára, hogy más humanitárius ágazatokat is támogassanak, és az iránymutatások beép, más területekre való beépítése és végrehajtása szempontjából is ez fontos lesz. A fő célunk, az egyik fő célunk biztosítani azt, hogy a humanitárius programok kidolgozása minden vészhelyzetben úgy valósuljon meg, hogy minden ágazatra kiterjed, minden szintre és minden érdekelt félre úgy, hogy minimalizáljuk a kockázatokat, növeljük az ellenálló képességet és tartós megállásokat kínáljunk a nemi alapú erőszakra. A fő cél az iránymutatások szempontjából az, hogy széleskörű változást idézzünk elő. Olyan megközelítésre van szükség, amely figyelembe vezi a nemi aspektusokat a humanitárius területeken ezt érvényesíteni kell. A humanitárius szereplők a különböző területeken, ha elkötelezik magunkat az iránymutatások átültetése terén, akkor azzal biztosíthatjuk, növelhetjük a nők és a lányok biztonságát, amit figyelembe lehetne venni, de nem tudom, hogy ez realisztikus-e, amit talán figyelembe lehetne venni, annak érdekében, hogy biztosíthassuk, hogy az különböző partnerek alkalmazzák ezen iránymutatásokat, lehetne talán az, hogy ezeket beépítsük a azon gender mutatókba, azon nemi alapú mutatókba, amelyeket Fink asszony már említett. Ez az EU számára is fontos lehet, ezért támogathatná ezen iránymutatásokat. Ezek pusztán iránymutatások, szükséges ezeket végrehajtani, de úgy gondolom, hogy a támogatás nagyon fontos lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót szintén egy európai intézmény képviselőjének, Zsivka Petkova asszonynak, aki az emberi jogokkal és a demokráciával demokráciával foglalkozik az Európai Külügyi Szolgálatnál. Parancsoljon 5 percet tudunk biztosítani. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenket köszönöm a FAM és a DEV szakbizottságoknak, hogy megszervezték ezt az eszmecserét eh, a nemek közötti egyenlőségről. Köszönöm a bizottságnak és a DJ eko nak is az együttműködést, és azt, hogy irányító szerepet is vállaltak fel ezen a területen. Az UNICEF-nek és az UNFP-nek is köszönöm, hogy az iránymutatások eh, évfordulján elkészítették ezt az áttekintést. Mit a nőtt perc elég rövid idő, szeretnék a külső szempontok alapján foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, a nemi alapú erőszakkal háborús helyzetekben. Az ENSZ nagyon aktív volt ezen a területen. 2013-ban a DG ECO, az Egyesült Királysággal együtt már készített egy anyagot, tehát egy kezdeményezést, aminek mi is fontos partnerei voltunk. A főképviselőasszony és az emberi jogi megbízott részt vettek tavaly Londonban egy a témában szervezett konferencián. Azokat akarjuk megvédeni, akik leginkább veszélyben vannak, és a bűn elkövetőinek a büntetlenségét meg akarjuk szüntetni. A londoni csúcs találkozó után az EU elkészített egy nem hivatalos dokumentumot, amely egyfajta iránymutatás lehet e, a e, szexuális e, erőszak megszüntetése kapcsán tett törekvések, a törekvések összefüggésében. Itt emberi jogokkal összefüggő kérdések, konfliktusok elleni fellépés szerepeltek. Elsősorban a polgári, civil és katonai együttműködés kérdését helyeztük előtérbe, hiszen ott helyben ez mindenképpen nagy segítség lehet. Egyetértettünk abban, hogy készüljön egy alaptanulmány, amely az összes misszió kapcsán megvizsgálja, hogy hogyan veszik a ilyen külügyi missziók során figyelembe a nemi alapú erőszak elleni küzdelem szempontjait. Különböző ENSZ határozatok születtek, és az EU hagyományosan is nagyon aktív támogatója ezeknek a programoknak Ugyanígy nagyon aktívan részt vettünk egy idén elkészülő globális tanulmány elkészítésében. Ez a globális felülvizsgálat és tanulmány, amely októberre készül el, nagyon fontos pillanatfelvétel lesz valamennyiünk számára, hogy ezáltal is javítsuk a hatékonyságot, és jobban felvázoljuk az új tendenciákat. A 1335-ös számú 2013-as ENSZ határozat volt kiindulva is nagyon fontos megnézni azt, hogy az EU rendszere hogyan működik. Tudjuk, hogy az EU-nak van egy átfogó megközelítése, ami elemzi azt, hogy az EU a 13 ös hogyan hajtja végre, és jelenleg azzal foglalkozunk, hogy az EU indikátorait felfrissítsük, hogy ezzel is javítsuk a monitorozását a Békét a nőknek program kapcsán. 15 éve még nem voltak olyan indikátoraink, amelyek a nemi alapú erőszakot is figyelembe vették volna, ezért most ez új dolog, és itt ezen a területen javítani kell a munkánkat. Hogy mondjam el, hogy az októberi felülvizsgálat eh, során Spanyolország lesz a Kína lesz eh, a biztonsági tanács eh, vezetője, ezért az új holisztikus megközelítést kell alkalmazni, és az EU minél inkább részt kíván venni majd a munkában. Az előbb már hivatkoztam erre a nem hivatalos dokumentumra. Az utolsó percben szeretnék még megemlíteni két szakpolitikai dokumentumot, amelyek most készülnek az EU-ban, a pekingi fellépés és az azt követő programok 20. évfordulójára készül ez. Az egyik emberi jogok és demokrácia cselekvési terv címet viseli, a konfliktus, illetve ilyen alapú konfliktus helyzetekben, háborús helyzetekben elszenvedett eh, nemi erőszak és a humanitárius eh, nemzetközi jog eh, ilyen helyzeteken nyújtott védelme az, amivel foglalkozik majd a júliusi tanácsülés is. Egy másik szakpolitikai dokumentum, amely jelenleg készül, a tavalyi tanácsi következtetésekre alapozva, a gender cselekvési terv továbbfejlesztése. Itt az EU fejlesztési segélyeihez kapcsoljuk ezt a kérdést. Jelenleg mind a bizottság, mind pedig a fő képviselő kötelezettséget vállalt arra, hogy ez egy nagyon robosztus és ambiciózus dokumentum lesz, amely áttekinti az EU teljes külpolitikáját, és amely nagyon konkrét humanitárius segítséghez kapcsolódó fellépéseket tartalmaz, és egyértelmű indikátorokat a 2015-ös agenda utáni időszakhoz kapcsolódó nemi erőszak elleni programot. Köszönöm szépen. Mielőtt megnyitnám a vitát, tekintettel arra, hogy a DEVE bizottság alelnökének hamarabb kell távoznia. Megadnám most a szót Stelios Kolugúnak, hogy ismertesse a következtetéseket az elhangzottak alapján. Köszönöm. Van egy kérdésem Florika Fink asszonyhoz. Említette, hogy a terrorizmus áldozatait is be kell vonnunk. Egészen pontosan mire gondolt? Ha megengedi, válaszolnék a kérdésre. Nos, hogy a nemi alapú erőszak, a családon belül erőszak, a terrorizmus vagy egy háborús bűncselekmény vagy egy háborús kontextus áldozata-e a személy. Itt mindenképpen bűncselekményről van szó. Amit szerettem volna elmondani, de talán nem fogalmaztam elég egyértelműen, hogy amikor a múltban a Genfi egyezménnyel, a Római egyezménnyel foglalkoztunk mindenek előtt, és azt mondtuk, hogy ez egy háborús bűncselekmény. Most vannak olyan forgatókönyvek is, amelyek már nem illeszkednek ebbe a kontextusba. ha megnézzük Nigériában a Boko Haram esetét, vagy más példákat veszünk, azt látjuk, hogy a nemi erőszak gyakorisága a terror egy formájaként növekedett. Ez a destabilizáció egyik eszköze és ez egy még súlyosabb problémává nőtte ki magát. Mi nem azt vizsgáljuk, hogy ki követte el, hanem az áldozattal foglalkozunk a legsérülékenyebb személlyel, tehát mi a túlélőt helyezzük a figyelem középpontjába, és azt nézzük meg, hogy hogyan tudjuk őt segíteni. Független attól, hogy ki követte el a bűncselekményt, de mindenképpen megnövekedett az áldozatok aránya, ezt figyelembe kell vennünk. Tehát ott van az otthonokat elhagyott személyek száma, hogy elég ha a Boko Haram által megerőszakolt lányokra gondolunk, akiket jobb esetben megmentettek, ott egy olyan realitás van előttünk, amelyet nem tagadhatunk meg. Éppen ezért mondtam azt, hogy sajnos ezen iránymutatások még fontosabbá váltak. Ezt akartam elmondani. Köszönöm szépen. Néhány szót szólnék a Fejlesztési Bizottság nevében. Örvendünk mindaz olyan észrevételeknek, amelyeket elmondtak ebben a vitában. A nyár után a szakbizottságunk megvitatja majd azt, hogy hogyan lehet ezt a struktúrát a humanitárius segélyezés struktúráját megreformálni. A humanitárius világcsúcs előtt, erre ugye 2016 májusában kerül sor, éppen ezért az önök által elmondottak fontosak lesznek majd a szakbizottságunk munkája során, éppen ezért örömmel fogadjuk ezeket. Köszönöm szépen! Sajnos távoznom kell egy másik szakbizottság ülésére. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm. Most akkor meghallgatjuk az észrevételeket, ha valaki szeretne észrevételeket megegyezni. Anna Hét az előadó kapszót. Tack så mycket. Köszönöm szépen. Nos, valóban furcsa az, hogy a leggyengébbek és a leginkább védelemre szoruló emberek háborúkban, konfliktus helyzetekben, a katasztrófákban, hogy ők azok, akik, akik most a legsérülékenyebb helyzetben is vannak a nemi alapú erőszak tekintetében. Vagyis ez tulajdonképpen, ez a nemi alapú erőszak most már fegyverként működik, amely fegyvert nagyon régóta és hatékonyan használnak Kongó kapcsán is, a konfliktusos ásványok kapcsán is beszéltünk arról, hogy a nőket és a lányokat hogyan zsákmányolják ki. A Boko Haramot is említettük, Látjuk azt, hogy katasztrófák, áradások, földrengések után is különösen a nőket és a gyerekeket fenyegetik ezek a veszélyek. És ezt természetesen az európai pénzügyi válságok helyzeteiben is látjuk. Azt látjuk, hogy mindig a társadalomban a leggyengébb csoportok a legsérülékenyebbek. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésemet már megválaszolták, de szerintem az egyik legfontosabb kérdés a számunkra itt az Európai Unióban, hogy itt biztosítsuk azt, hogy a társadalmaink és azok az emberek, akik Európán kívül dolgoznak, ott vannak bevetésen, hogy ők mindenről tudjanak, és a megfelelő képzésben részesüljenek a pódiumon is elhangzott már, hogy a megfelelő misszió, misszió résztvevőket kell megfelelő módon képezni a nemi alapú erőszak témájában is. Nagyon fontos tehát a képzés szerepe. De az a kérdés, hogy itt milyen követelményeket támasztunk a kormányok felé, Önök milyen követelményeket támasztanak helyileg az egyes kormányok irányába a nemi alapú erőszak elleni harcban? Köszönöm előre is, köszönöm az eddigi információkat is, nagyon izgalmas volt ez az eszmecsere, és remélem, hogy a jövőben is köszönhetjük Önöket még itt. Muito obrigada. Eh, köszönöm szépen, Neuchel képviselő. Ganz herzlich Dank. Köszönöm szépen konkrétan lenne az elkövetők kapcsán egy kérdésem, de az áldozatok csoportja kapcsán is lesz egy kérdésem. Ugye többször elhangzott az, hogy az elkövetők részéről nagyon gyakran a háborús cselekmények szereplőiről beszélünk, terrorcsoportokról, katonákról, de van egy további csoport is, a férfi lakótársak például a különböző táborokban, szükség táborokban, most nem annyira tudom ennek a megfelelő definícióját, tehát egy bizonyos szükség helyzetben a, az emberek egy bizonyos táborba kényszerülnek, és a táboron belül is van erőszak a civilek körében. Itt mi a teendő? Ez a kérdés. A kérdésem még az is, hogy vajon a segítők között találunk-e elkövetőket, hiszen más esetekben a nők és a gyerekek elleni erőszak eseteiben gyakran azt látjuk, hogy bizonyos intézmények nevelői, tanárok is elkövetőké válhatnak. Vagyis E az elkövetők rész, az elkövetők témájában ezt még tisztáznunk kellene szerintem, és az áldozatok kapcsán pedig szeretném elmondani, hogy természetesen vannak olyan nők, akik az eredeti országokban erőszak áldozataivá válnak, de a segítőkről is beszélnünk kell, az orvosnőkről, a nővérekről, a különböző missziók résztvevőiről, akik szintén erőszak áldozataivá válhatnak. Nagyon gyakran alacsonyabb rendűnek tekintik ezeket a nőket ezekben az országokban, ahová a misszió vezeti őket, vagyis ez engem még érdekel, hogy önök erről mit gondolnak. Köszönöm szépen. Sebastian képviselő, köszönöm. Hasonló kérdést szeretnék feltenni, mint Nail Rövid és konkrét a kérdésem. Mit tehetünk hogyha milyen a felelősség a nemi alapú erőszakért, hogyha az úgynevezett humanitárius beavatkozás provokálja ezt ki. A közelmúltban nyilvánosságra került, hogy az ENSZ prostitúcióra kényszerített Nigériában és másút nőket, akiken segíteni kellett volna, megerőszakolták a nőket. Mit, mit, mit javasolnak? Ellenőrizni kell ezeket a mm, csoportokat, vagy a mm, valamilyen screeningen, eh, szűrésen kellene keresztül, hogy keresztül menjenek, mert eh, sokszor elveszítik az elkölcsi érzéküket az ilyen eh, katonák, vagy akár segítők. Valóban ez egy érdekes kérdés, most pedig megadom a szót Várt képviselőnek. Um, thank you very much. I, I'm... Köszönöm. Elnézést nem voltam itt az egész vitán, de amikor egyszerre üléseznek akkor nehéz helyzetben vagyunk, hogy ide-oda rohangáljunk. Nagyon fontos számomra ez a munka. Véletlenül, amikor múlt héten visszamentem Nagy-Britanniába, találkoztam Pearl Shepherddel, aki a nők elleni erőszak területén dolgozik, nők és tulajdonképpen fiúk elleni erőszakkal is foglalkozik. Képzéseket szerveznek az Egyesült Királyságban, és most egy ilyenben részt vesz, hogy felkészítsék arra, hogyan kell eljárni az ilyen fegyveres konfliktusos helyzetekben. Tehát hogyan foglalkozunk azokkal, akik gondoskodnak az áldozatokról. Ők front helyzetben dolgoznak, sokszor nagyon nehéz körülmények között. Biztos, hogy a legjobbakat próbálják kiválasztani, de hát nekünk is felelősségünk van, hogy kik lesznek azok az emberek, akik oda mennek és gondozzák vagy segítik az áldozatokat. Itt aggályok is felmerültek, például a szíriai helyzet kapcsán és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy egyáltalán valahogy kezeljük ezt a rettenetes helyzetet, amiről hallunk, akár titkos missziókban résztvevők, akik nem merik ezt feltárni. Tehát évek óta folyik egy ilyen munka, és mégis fel kell készülnünk arra, hogy nagyon súlyos pszichés következményekkel is kezdjünk valamit, amelyek felmerülnek ezen, ezeknél a nőknél. Még egy kicsit szólnék arról is, olyan azokról a helyzetekről is, amikor nem kezelik megfelelően az ilyen ügyeket. Értem egy levelet a főképviselőnek a Darfúri tömeges megerőszakolásokról tavaly ősszel, és ha nem így van, ez nem a legfrissebb film, az asszisztensem korrigál, de én úgy emlékszem, hogy nem kaptunk megfelelő válaszokat a, az EU ügynökségektől, és már túl régóta várunk erre. Hogyha valami történik, és erről a megbízható média is tudósít, és a hatóságaink még mégse képesek megfelelő válaszokat adni, például engem szudéni, szudáni menekültek otthon kérdeztek erről, és nekem felelősségem, hogy erre gyorsan tudjak válaszolni. A tetteseket minél előbb igazságszolgáltatás elé kell állítani. Mi az európai polgárokat képviseljük, és hogyha mi kérdéseket teszünk fel, és arra nem válaszolnak azonnal, hát ez bizony nagy baj. Még egy dolog. Kettős mérce. Az Egyesült Királyságban van egy mozgalom, a nők elleni erőszak kapcsán megpróbálják eh, a azokat, akik eh, tanulj ilyen eseményeknek, eh, akik látták, arra bátorítani, hogy tegyenek vallomást. És ez egy olyan mozgalom az Egyesült Királyságban, ami megpróbálja az ilyen külső megfigyelőket rávenni arra, hogy váljanak aktívabbá, írjanak jelentéseket, beszámolókat, az egyetemeken, például a Durham Egyetemen van egy kutatási program, eh, skót szervezetekkel is együttműködnek, és eh, megpróbáljuk eh, felhasználni ezeket a kutatási programokat, amelyek általánosságban foglalkoznak a nők elleni erőszakkal a konkrét céljainkra. Itt vannak, akik radikalizálódtak, és látták, hogy nőket ilyen konfliktus sövezetekben megerőszakolnak. Hogyan tudjuk az ő helyzetüket erősíteni, hogyan tudjuk ezeket az otthoni programokat ilyen országokban is alkalmazni. Remek, köszönöm szépen a kérdéseket és a kommentárokat. Azt szeretném javasolni most, hogy a Hallgassuk meg a válaszokat, adjuk meg a szót fordított sorrendben a négy vendégünknek, és mindenki, ha lehet, akkor két percben válaszolja meg a kérdéseket. Először tehát Zsivka Petkova a szó az Európai Külügyi Szolgálattól. Thank you very, very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kérdéseket is. Hát talán fordított sorrendben kezdem megválaszolni őket, Miri Szuárira először. Nem tudom, mi történt a főképviselő asszonyhoz küldött levelével, de azonnal utána fogok nézni ma este rögtön, amikor hazatérek. Mindenképpen kap majd visszajelzést. Sebastian úr kérdése az volt, hogy voltak olyan esetek, amikor a saját, mi saját ENSZ békefenntartók vagy katonai műveletekben részvevők követnek el erőszakot. Nos, nagyon odafigyelünk az ilyenekre. Az ENSZ biztonsági tanács 25 ös határozata kapcsán is. A második végrehajtás jelentést, ha megnézik, akkor beszámoltunk arról is, hogy vajon a mi külügyi misszióink, vagy békefenntartó misszió kapcsán előfordult-e ilyesmi. Egy nagyon fontos eleme mindennek az a képzés. És itt nem csak a, az odautazás előtti tréningről van szó, hanem konkrét esetekben mi történik, hogyan tudjuk megelőzni az ilyen eseményeket. Ez a preventív tréning nagyon fontos. Dolgoztunk együtt olyan nőkkel, akik néhány munkatársunkat a központban képezték ki. NATO-nál, ugye ott hasonló helyzetekkel szembesülhetnek, szintén van ilyen képzés, tehát ezt tényleg erre koncentrálunk. Hát asszony kérdése is összefüggött a képzéssel. Hogy mondjam el, hogy az Európai Biztonság és Védelmi Kollégium komolyan foglalkozik a a misszióba utazás előtti tréninggel, tehát ez civil és katonai területen egyaránt fontos. Az ilyen előzetes tréning korábban tagállami felelősség és hatáskör volt, de most egyre inkább vizsgáljuk azt a lehetőséget, hogyan lehetne koherensebben lebonyolítani ezeket a misszió előtti tréningeket. Jelenleg EU szinten három kört különböztetünk meg, gyerekekkel, nőkkel, illetve emberi jogokkal foglalkozó képzési programokat, és ezt, ezeken minden tagállam részt vehet majd. A svéd Folkezettöbben akadémia is nagyon aktív a 13-25-ös határozattal, gender kérdésekkel behatóan foglalkozik. Azt hiszem, hogy elmondtam mindent. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Szicke Ténekernek, az UNPF a képviselőnek. Um, yeah. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék én is röviden válaszolni Sebastian úr kérdésére. Hát mindig megvan annak a kockázata, hogy munkatársak, olyan emberek, akik a, a békefenntartók körébe tartoznak, tettessé válnak. Ez teljesen elfogadhatatlan természetesen amit ön említett, ez egy ilyen belső jelentés volt, amit idén tesznek közé Libériában és Haitiban ügyködő békefenntartókról. Ez elfogadhatatlan, és ezzel foglalkozni kell. Megismételném, amit Peszkov asszony mondott, a tréning, a képzés nagyon fontos, és nagyon egyértelmű etikai magatartási szabályok, beszámolói mechanizmusok, belső felügyelet, és az, hogy gyorsan fel kell tárni ezeket az ügyeket, és foglalkozni kell a tettesekkel. Köszönöm szépen. Most pedig hallgassuk meg Florika Finkóért a DG Eco-tól. Thank you. As we Köszönöm. A büntetlenség kérdését többen is felvetették. Humanitárius szempontból mi mindenek előtt először is megpróbálunk tájékoztatni, megpróbáljuk ezeket a dolgokat nyilvánosságra hozni, a következtetésekkel foglalkozunk, kötelességünk ezekről a dolgokról beszélni az EU velész szereplőkkel, partnereinkkel, és az előbb is ezt megerősítés nyert, hogy a közös bel- és védelmi politikai missziók keretében lesznek ilyen misszió előtti tréningek, és a tananyagba belekerülnek ezek a szempontok, aminek nagyon örülünk, hiszen már a, még a humanitárius és a misszió az előtt is szükség van az ilyen preventív képzésekre. Elhangzott az a kérdés, hogy különbséget teszünk különböző elkövető és áldozat kategóriák között. Nem, alapvetően nem. A családon belüli erőszak, a táborokban elkövetett erőszak, kényszer prostitúció, kényszer házasság, egy csomó minden történik a táborokban, ami, ami, amivel természetesen foglalkozni kell de nem teszünk különbséget. Mi a következményekkel foglalkozunk, a sebezhetőséget, a kiszolgáltatottságot nézzük, és az áldozatok körében most nem teszünk különbséget, hogy az áldozat férfi, lány, nő, vagy fiú, fiatal fiú, hanem azt nézzük meg, hogy milyen kontextusban vannak még inkább kitéve erőszaknak, hol van a legnagyobb kockázat, hogyan tudjuk csökkenteni a kockázatot a különböző kiszolgáltatott csoportok körében. Tehát nem kategorizálunk, Ahogyan mondtam, vannak célzott, vagy a fő sodorhoz tartozó fellépések, de ott is alkalmazunk markereket és más compliance mechanizmusokat, tehát megnézzük a konkrét tumokat is, amikor a különböző kiszolgáltatottságból kiindulva tervezzük a fellépést. A tipikéval folyik egy párbeszéd az EU és a külügyi szolgálat vezetése alatt, ebben mi is részt veszünk, én is többször jelen voltam, és ott is felszólalunk, ugye itt a zéró tolerancia alapán állunk, de gondosodunk arról, hogy ne csak beszéljünk, hanem tettek is következ, és tettekre is sor kerüljön. Az utolsó kérdés, örülök, hogy ezt felvetette Vordasszony, a világ valóban veszélyessé válik mindenki számára, így a humanitárius programokban résztvevők számára is. Ezért a védelemhez való jog, a humanitárius misszióban dolgozók tisztelete. Nos, ezeket a szempontokat sokszor figyelmen kívül hagyják, hogy nem tartják tiszteletben kormányok vagy különböző csoportok, és egyre nehezebbé válik a humanitárius segítséget elvinni a rászorulóknak. Örülök, hogy ezt felvetettem, mert itt különböző mechanizmusokkal lehet valamit tenni. Vannak partnereink, akikre akikért felelősek vagyunk. Ugye mi vagyunk a donorok, de látjuk, hogy egyre nehezebb a munkatársaink dolga. De hát Szíriában azért a partnereink segítségével eljutunk a rászorulókhoz. Ők saját életük kockázatásával, kockáztatásával fantasztikus munkát végeznek. Nagyon sokan nap, mint nap dolgoznak ott. Azt hiszem, nagyjából elmondtam, amit akartam. Köszönöm szépen, végezetül pedig megadom a szót Queen louise nak az UNICEF-től. Thank you. Köszönöm szépen. Szere, nem szeretném elismételni az elhangzottakat, de szeretném kihangsúlyozni mégis azt a tényt, hogy minden konfliktusban különböző csoportokat, túlélő csoportokat kell támogatnunk. Nagyon fontos, hogy ezeket a kockázati tényezőket, fenyegető tényezőket felmérjük, és nem előre meghatározott kategóriákkal megyünk ezekre a helyszínekre hanem az adott hely függvényében szolgáltatunk. Az ENSZ operatív ügynökségén belül van egy nemi alapú erőszakkal foglalkozó speciális egység is, és ezen belül van egy specializált olyan csoport, amely a missziókon résztvevő segítőkkel foglalkozik, ez összefügg a GPD, vagyis a nemi alapú erőszak iránymutatásokkal. Minden egyes ENSZ ügynökségnek alkalmaznia kell az iránymutatásokat, megvan a konkrét vezetője ennek a, ennek a konkrét csoportnak, és ez egy nagyon aktív csoport. És az UNDSS felelősségi körébe tartozik ennek a csoportnak a tevékenysége is. Szeretnék még visszatérni arra is, hogy a, a, a tanúkat, a szemlélőket is felelősségekkel felruházni, ez valóban így van. Mi is úgy gondoljuk, hogy területtől, tevékenységi területtől függetlenül mindenkinek a felelősségében áll az, hogy a túlélőket, az áldozatokat segítse, támogassa, és itt is nagyon konkrét a szerepünk, azt hiszem, hogy az alapvető filozófia itt ugyanaz. És ahogy önök is elmondja, elmondták, a, például Szíriában nagyon komolyan jelen vagyunk, a hozzáférés nagyon komoly kihívásokat jelent gyakran, ezekhez az emberekhez való hozzáférésről beszélek, de nagyon fontos, hogy a védelmet megvalósítsuk, és a, a legsérülékenyebb áldozatokkal fel tudjuk venni a kapcsolatot. Köszönöm szépen. Szeretném mindenkinek megköszönni a részvételét. Ez a vita minden bizonyan folytatódik, majd még a szakbizottságban. Bizonyos következtetéseket már most levonhatunk, nevezetesen azt, hogy mennyire fontos a koordináció, a tervezés, a nyomonkövetés, illetve az értékelés, ezen konkrét iránymutatások értékelése, a mérésük, valamint a nemi alapú erőszak visszaszorítása érdekében. Illetve meg kell állapítanunk, hogy melyek a kockázati tényezők, és egy olyan stratégiát kell alkalmaznunk, amely figyelembe veszi a realitást, és a különböző kockán forgó érdekeket, különböző szempontokat. Úgy gondolom, hogy a stratégiába be kell építenünk, be kell vonnunk az érintett nőket, valamint a legnagyobb kockázatnak kitett csoportokat. Azt hiszem, hogy hasznos volt nagyon ez a vita, folytatni fogjuk, és még egyszer szeretném megköszönni a, az előadásaikat, illetve a részvételüket. Okay. Budgets. aliás. Muito bem. Uh... Rendben. áttérünk a nyolcadik napi rendi pontra. A 2016-os évi költségvetés a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás a címe. A Nőjogi Bizottság döntött arról, hogy egy véleményt dolgoz ki a Költségvetési Szakbizottság számára a 2016-os költségvetés tárgyalásával kapcsolatos mandátumra vonatkozóan. Barbara Matera a néppártól az előadó. Ezt a véleményt már megvitattuk május 7-én, és a módosítók előterjesztésnek határideje május 18-a volt, 11 módosított nyújtottak be a kollégák. A következőt fogjuk tenni, meg fogjuk vitatni ezen módosító indítványokat. A szavazásra pedig erről a véleményről holnap reggel kerül sor. Barbara Martéra nem tudott eljönni ma, ezért őt helyettesíti Petir képviselő aki az előadó nevében szólal fel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék Máté asszony nevében elnézést kérni. Orvosi okokból kifolyólag, egészségügyi okokból kifolyólag nem tudott ma eljönni. Az ő nevében szeretnék ismertetni önökkel bizonyos észrevételeket erről a jelentésről. Csak 11 módosító indítványt készítettek a tisztelt képviselők ebben a szakbizottságban. Itt egy olyan dokumentumról van szó, amelyet a bizottság készített, és ez tartalmazza a költségvetéssel kapcsolatos prioritásokat, és nem tartalmaz kellően jó elgondolásokat a nemek közti egyenlőséggel kapcsolatban, ez Máté asszony véleménye. És azt szeretném, hogy dolgozunk ki egy olyan stratégiát, amely figyelembe veszi ezt a dimenziót, tehát a nemekre vonatkozó dimenziót. Továbbá azt is mondja, hogy szeretné emelni a támogatást a költségvetésen belül, és a néppárti frakció a nők a nemek közt kérdésében szeretné támogatni ezt, és ezért támogatja az erre vonatkozó különböző frakciók által tesztett módosítókat. Ugyanakkor Björk képviselő módosítóját nem tudja támogatni, ez a tízes módosító. Úgy véli, hogy Björk asszony módosítója, Björk asszonyé, valamint a GUE frakciója, amely előterjesztette ezt megfontolandó, de túl messzire megy, éppen ezért nem elfogadható. Ez a módosító indítvány felhívja az Uniót és a tagállamokkal figyelmét arra, hogy korlátozzák a katonai kiadásokat. Azt kell mondjuk, hogy az Európai Uniónak nincs is olyan költségvetése, amely tartalmazna védelmi hadi kiadásokat, éppen ezért már tartalmát tekintve sem fogadható el ez a módosító indítvány. Továbbá a katonai kiadások a szexuális reproduktív jogokkal kapcsolatban nem helytállóak, a néppárti frakció ezt nem tartja támogathatónak, ez egyáltalán nem is lehetséges, ahogyan említettem, hiszen az Európai Unió költségvetése nem terjed ki a hadi kiadásokra. Éppen ezért Mátér asszony felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy ezt a tízes módosítót utasítsák el, erre kéri a képviselőket, és kéri támogatásukat ehhez a jelentéshez. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Reinke asszonynak a zöldektől. Köszönöm szépen. Monika Vana képviselőt helyettesítem, sajnos nem tudott eljönni, de ő is átadott nekem egy dokumentumot a felvetéseivel, és asszony nevében Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a véleményért, ami nagyon jó kiindulópontot jelent a további vitához. Volna két aspektus, amelyet Várna asszony szeretne jobban kidomborítani ebben a vitában. Először is a vélemény jelenlegi formájában a nők elleni erőszakra túl nagy hangsúlyt helyez. Mi zöldekként ezt természetesen támogatjuk, támogatjuk azt, hogy ez egyértelmű prioritás legyen, ugyanakkor amit szeretne szintén megemlíteni, az a nők anyagi helyzete, valamint az anyagi önállóságuk, például a nemek közti bérezési szakadékot szintén meg kellene említenünk, költségvetési perspektívából ez fontos nem szabad nem akarjuk bagatelizálni a nők elleni erőszak kérdését, de szeretnénk hangsúlyozni az anyagi helyzetüket. Másodszorban a kettes módosítót terjesztette be, ebben szeretné megerősíteni a nők érdekeit szolgáló közszolgáltatásokat, tehát nagyon sok nő sajnos dolgozik ugye az állami szférában, ugyanakkor az ilyen közszolgáltatások rendkívül fontosak a nők számára, és ő attól tart, hogy a jelenlegi megfogalmazás, illetve a fordítás ezt nem fejezi ki egyértelműen, éppen ezért szeretné ezt a két aspektust a közszolgáltatásokkal kapcsolatban beépíteni ebbe a véleménybe. Általánosságban azonban elégedettek vagyunk a kiinduló ponttal, ha ezt el lehetne ismerni a jelentésben, akkor azt hiszem, hogy az árnyék jelentéstevőnk ezt támogatná. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az SZND árnyék jelentéstevőjének, Voxen asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a nők helyzetének erősítése a szociális hálók erősítésében és a saját pénzügyi helyzetük erősítésében is rejlik. Az iskolák is nagyon fontosak, ez mind fontos ahhoz, hogy önállóan tudjanak élni ezek a nők, és ezeknek a programoknak a nagy része ezt a célt szolgálja. A szociáldemokraták a nagy részét a módosítóknak támogatni fog, és köszönöm az előadónak is. Tudom, hogy ma nincs itt, de gondolom át tudják adni neki ezt az üzenetet. Nagyon kiváló volt az együttműködésünk, és a titkárságnak is köszönetet tartozom. Azt hiszem, hogy a a közös megközelítéssel sikere járhatunk, és a nők helyzetét a költségvetés tekintetében is erősíteni tudjuk. Köszönöm szépen. Frakcióm nevében szeretnék felszólalni, az árnyékjelentéstevők ugyanis nincs itt. Mindössze azt szeretném megjegyezni, hogy az egyértelmű, hogy az Európai Uniónak nincs egy saját hadserege, ugyanakkor nagyon sokat költ a különböző hadseregek koordinációjára, illetve a külföldi beavatkozásra. Ez valóban így van, és igaz az, hogy az európai költségvetés támogatja az Európai Külügyi Szolgálatot, ahogyan arról itt az ülésen is meggyőződhettünk, hiszen az előző napi rendi pontnál itt volt a külügyi szolgálat képviselője. Tehát mi azt vetjük fel, hogy itt egy politikai döntésről van szó, és véleményünk szerint át lehet irányítani a forrásokat a nemek közti egyenlőség támogatására. És szeretnénk éppen ezért azt a kérést megfogalmazni, hogy akik ezzel egyetértenek, támogassák az általunk előterjesztett módosítót. Mivel úgy tűnik, hogy mások nem kértek szót, ezért szeretném megkérni, megkérdezni Szeretném megkérdezni Petir asszonyt, hogy szeretne hozzászólni. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Ezzel akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot. És áttérünk a tizedik napi rendi pontra, mondja az elnök. Az Európai Unió 2014 és 2020 közti munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai kerete. Az előadó illetve ez egy olyan jelentés, amely egy saját kezdeményezésű jelentés a foglalkoztatási szakbizottság részéről. és van egy véleménytervezetünk, amelyet a szocialista frakciótól készített Bibiana Borzán. Ez lesz, most, ez lesz most az első eszmecsere erről a véleménytervezetről, úgyhogy meg is adom a szót az előadónak. E, Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák! Nagyon örülök, hogy ma ezt az eszmecserét lefolytathatjuk, hiszen nagyon fontos témáról van szó, nagyon fontos problémáról a foglalkoztatási, a munkaerőpiacon. A saját szakmai tapasztalatom alapján gondolom ezt. Én szak, gyakorlatilag foglalkoztatásra szakosodott szakember vagyok, és orvosként is dolgozom, itt nem csak a fizikai, hanem a mentális egészségre is nagyon komoly kihatása van ennek a kérdésnek, elmondhatom. A szakmai karrierről van szó a nők körében, de az otthoni háztartási munkáról is, amelyet a nők otthon végeznek, hiszen a munkahely után otthon folytatódik a feladatok sora a háztartásban. Néhány kérdést szerettem volna kiemelni. Egyrészt az anyasági szabadsággal kapcsolatos irányelv visszavonása, illetve a káros vegyi anyagok a munkahelyen, erre még mindig nincs felső küszöb, a bizottság még nem rögzített maximális küszöböt. Aztán a magánélet és a szakmai élet összehangolása, itt nagyon gyakran ízom és csont betegedésekhez vezet ennek a kérdésnek a hiányos szabályozása a túlterheltség. Számos tényezőt szeretnék még megemlíteni, de a módosítókban ezekre kitérek, és remélem, hogy önök támogatni fognak ebben. Különösen azokra a nőkre szeretnék koncentrálni, akik rengeteg stressznek vannak kitéve a mindennapjaik során. A szexuálisan zaklatott nők nagyon fontos kör, a rövidített munkanapok, részmunkaidő kérdése és az ezzel kapcsolatos pénzügyi problémák. Nagyon fontos az is, hogy az haladott életkorú nők ö, megfelelő nyugdíjat kapjanak, illetve az egyes tagállamok közötti különböző viszonyokat is ki kell emelni a munkahelyi normák tekintetében, illetve a munkahelyi megbetegedések kockázata tekintetében a, ebben az egészségügyi szakbizottságban is tag vagyok. Nagyon fontos a számomra, hogy valamennyi embernek megfelelő hozzáférési lehetőséget biztosítsunk az egészségügyi hozzá, szolgáltatásokhoz. Az, a várható életkorban nagyon jól leolvasható az egyes tagállamok közötti szituáció, és ez a különbség még jobban élesedik, amikor a nemek közötti különbségekről beszélünk Örülök annak, hogy a kollégák támogattak, és a további támogatásokra is számítok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mivel senki sem kért szót, én árnyékjelentéstevőként a GUE nevében szerettem volna néhány megjegyzést tenni ehhez a véleménytervezethez. Általánosságban véve egyetértünk az alapvető gondolatokkal, amelyeket megfogalmazott ebben a véleményben. Gyakorlatilag mindennel, ami ebben a jelentésben szerepel, de egyértelmű, hogy nem tudjuk, hogy hogyan lehetne elmélyíteni azon kérdéseket, amelyekre itt kitér. Ugyanakkor a módosító indítványok formájában azt hiszem, hogy ezeket el lehet mélyíteni. Az egyik kérdés ami fontos számunkra, ez a pszichoszociális kockázatok növekedése, a mentális egészségügyi kockázatok előretörése a munkahelyeken, főleg azoké, amelyek a nőket sújtják olyan területeken, amelyeken nagyon magas a munkanélküliség. Az erkölcsi zaklatás, ez is növekszik, egyre inkább növekszik a munka intenzitása is, hiszen egyértelmű, hogy amikor nagyon nagy a munkanélküliség, akkor vannak olyan tényezők, amelyeknek a munkavállaló nők kénytelenek alávetni magukat olyan kockázatoknak, olyan tényezőknek, amelyeket normális körülmények között nem fogadnának el. vannak olyan aspektusok a mentális egészség, ügy, egészséggel kapcsolatban, amelyeket jobban meg lehetne előzni. Be kell azonosítani ezen problémákat még egy korai szakaszban. mert így jobban megérthetnénk ezen betegségek lefolyását. Itt konkrét javaslatokról van, lesz majd szó. Ami pedig a munkaidő szabályozását illeti, ez számunkra rendkívül fontos. A munkaidő szabályozásával kapcsolatban vannak olyan törekvések, eh, amelyek eh, növelnék a munka intenzitását, és ennek természetesen vannak egészségügyi kockázatai és következményei is, ahogyan azt eh, különböző jelentésekből tapasztalhattuk. Amikor a negyedik bekezdésben a munkaügyi felügyelőkről van szó. Úgy gondoljuk, hogy az ő képzésük természetesen abszolút fontos. Figyelembe kell venni a nemekkel kapcsolatos aspektusokat ezen a területen, és nagyon fontos, hogy legyenek munkafelügyelők, hiszen ezen struktúrákhoz hozzáértő személyekre van szükség. Maguk a vállalatok azok, amelyek végrehajtják ezen ellenőrzéseket, az illető személyek ki vannak téve az elbocsátás kockázatának. Éppen ezért meg kellene erősíteni ezen struktúrákat. Erre vonatkozóan is előterjesztjük majd a módosító indítványaikat, és remélhetőleg így elfogadható lesz ez a jelentés. Moody asszony, parancsoljon! Thank you very much. Yes, just... Köszönöm szépen. Szeretik visszatérni egy-két kérdésre. A szakterületek is szerepet kell, hogy kapjanak a munkahelyi egészségér és munkavédelemmel foglalkozó struktúrákban. Ez nagyon fontos. Támogatom azokat a javaslatokat, amelyekről hallottunk, különösen két területen. Az első a több műszakos munka, különösen az éjszakai műszakban végzett munka, ha nők végzik ezt, ennek nagyon sok a munkavédelmi, munkahelyi egészséggel kapcsolatos vetülete. Egyre nőnek a távolságok, és az életkor is egyre tovább dolgoznak a nők, mert nem kapnak megfelelő nyugdíjat, és ennek komoly egészségügyi következményei vannak, hogyha valaki a hát a normálisnak tekinthető nyugdíjkorhatár betöltése után is tovább kell, hogy dolgozzon. Ez is egy kitűnő felvetés, minden módon támogatom a jelentést. Köszönöm szépen. Petri asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Annyival szeretném kiegészíteni az elmondottakat, hogy a borzanasszony a problémák közül a legfontosabbakat megemlítette a jelentésében, illetve a véleményében. Szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy az munkaidő irányelv mennyire fontos erről jelenleg folynak a tárgyalások. De hát ennek a jelentőségét egy ilyen véleményben nem tudjuk kellőképpen kiemelni. Sokszor a szolgáltatási szektorban ők három hétig dolgoznak szabad napok nélkül, nincs idejük sem önmagukra, sem a családjukra, és hát túlnyomó rész, vagy nagyon gyakran, nagyon alul fizetettek. 16-18 éves korban kezdenek dolgozni jellemzően ezek a nők, és már amikor elég közelednek a nyugdíjkorhatárhoz, az egészségük addigra annyira megromlott, hogy ezt szerintem egy ilyen véleményben külön ki kellene emelni. Módosító indítványt fogok majd ezzel kapcsolatban benyújtani. Tobrigáda. Köszönöm szépen. Most pedig visszadom a szót az előadónak, ha szeretné kommentálni az elhangzottakat. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a kollégáknak az észrevételeket. Egyetértek képviselőtársaimmal, és hát ez a vélemény tervezett most még csak az alapja a munkának, és ez nyilván a szöveg még javulni fog a módosító indítványok után. Örülök, hogy ha kollégák akár írásos módosító indítványokkal tovább kívánják javítani a véleményt, olyan kollégák is, akik most nem tudnak itt lenni. Szeretnénk segíteni a foglalkoztatási szakbizottság munkáját, ami véleményünkkel, és július 12 déli 12 óráig lehet benyújtani módosító indítványokat, amelyeket előre köszönök. igen, a titkárság információja az, hogy a módosítók előtesztesének határideje június 22 délután 17 óra. Ezek után pedig Az ülés lezárhatjuk. Holnap 10 órakor kezdődik a szakbizottság ülése. Előtte 9 órakor a koordinátorok üléseznek. Szeretném megköszönni mindannyiuknak a részvételét, és az elnök a tolmácsok munkáját is köszönöm.